Uh, dear colleagues, can we start our meeting? Kedves kollégák, szeretnénk elkezdeni az ülést, meglehetősen telétett a rendünk. Mindenkit szeretettel köszöntök. Az első ponttal szeretném kezdeni a rend elfogadásával. Hogyha nincsen észrevétel, nem javasolnak módosítást, akkor megállapítom, hogy elfogadtuk a napi rendet. Aztán a következő napi rendi pont a november 4-i ülési jegyzőkönyvének az elfogadása, amelyet önök meg is kaptak. És az ülés végére, hogyha ellenvetést nem tesznek az ülésünk során, akkor elfogadottnak tekintjük majd. A harmadik napi rendi pontunk elméletben az én közleményeim, de a koordinátorokkal később lesz még egy ülés, úgyhogy ha Egyetértenek, holnap térek majd rá a közleményekre. És a következő napi rendi pont keretében Lambert úr tessék. If you allow me... Hogyha megengedi, akkor csak nagyon rövid tájékoztatást szeretnék tenni. Az egyik jelentésünknek a előre haladásáról, amelyről szavaztunk. Itt ebben a körben a marginalizált csoportoknak a lakás helyzete. Csak elmagyaráznám, hogy hogy fejlődik a dolog. A tanács újra megfontolja, néhány dolgot meg akarnak változtatni, ahogyan önök is tudják, hogy szokott ez lenni. És van néhány olyan elem, amely a rendeletnek az eredményét megváltoztathatja. Egy kicsit több időre van szükség. Tegnap elhangzott a javaslat, illetve volt egy három oldalú e, egyeztetés, és apró módosításokkal végül is megszületett a megállapodás, és a lényegre térnék. Most már a Lisszaboni szerződés hatája alatt dolgozunk. Megkezdődött az új fázis a munkánkban, vagyis a Nemzeti Parlament egy 8 7 átfutási idővel nyilatkozhat arról, hogy valóban a szubszidiaritás elvét kell itt érvényesíteni. Ez pedig azt jelenti, hogy befejeztük a munkát, de úgy gondolom, hogy meddig is kell várni márciusig arra, hogy a plenárison erről döntés születhessen. Ezt szerettem volna elmondani. Nagyon örülök, hogy megállapodtunk, de egy kicsit csalódott is vagyok. Örömöm dacára a Lisszaboni szerződés eh, kapcsán, vagyis azt érinti a csalódottságom, hogy nem haladhatunk olyan gyorsan, ahogy szeretnénk. Elnök, köszönöm, köszönjük szépen, Lambert. Ez nem volt a napi rendi pontjaink között, ez a tájékoztatás, de a második rendeleten még nehezebb helyzetre számíthatunk. Köszönjük szépen a tájékoztatást. Hogyha nincsen ezen a ponton további észrevétel, akkor a négyes napi rendi pontra térnénk rá. Ahogyan említettem, az Európai régiók közgyűlésének a főtitkárával, Klaus Klip úrral tartunk eszmecserét, és itt valamennyien tudjuk szerintem a következő részletet, de emlékeztetnék arra, az európai régiók közgyűlés, amely több mint 25 éve működik, a régiók legnagyobb hálózata, szélesebb értelmű európai szinten, amely szélesebb mint az Európai Unió. 33 hmm, ország, számtalan régiója szerepel bennem, és Klaus Klipurat azért hívtuk meg, hogy tájékoztasson bennünket a közgyűlés munkájáról. Különösen most, amikor az új szerződés hatájairól, illetve hatásairól és a kohéziós politikának a vonatkozásairól tartunk eszmecserét, úgyhogy átadom a szót Klip úrnak, tájékoztasson bennünket, és aztán rövid vitát tartunk. Köszönöm szépen. Először is elnézést kell, hogy kérjek, amiért elnökünk nem tudott eljönni, mert Franciaországban választási kampány zajlik, a regionális választások előkészületeként, úgyhogy valóban nem tudta megoldani a mai megjelenést. Amikor Brüsszelbe értem ma, a Berlemon épületnél láttam ott a nagy tájékoztató táblát, az AIDS világnap, a november 1 illetve a Lisszaboni szerződés hatába lépésének is ez a dátuma, és csak megemlíteném, hogy 2002-ben kezdte meg a munkát, az alkotmányozó eh, gyűlés és az európai régiók közgyűlése szempontjából ez egy nagyon fontos fejlemény. Nagyon sok eh, munkát végeztünk a Lisszaboni szerződés előkészítése során, és ezt befolyásoltuk is. És a régiókat új fénybe állította, a szubszidiaritást eh, kiemelten kezeli az új Lisszaboni szerződés. A hatályba lépésével önök, az Európai Parlament valódi jogosítványokkal rendelkeznek a törvényhozás tekintetében, és úgy gondolom, hogy ez egy új sikeres együttműködés kezdete lehet. Egyrészt az európai parlamenti képviselők, másrészt a régiók választott képviselői között. Ahogy Danuta említette, a szervezetünk 85-ben jött létre, 33 európai országot képviselünk, illetve az unión kívüli országok is tagjaink között találhatók, és az Európa Tanács tagja is. Több mint 270 régiót képviselünk, ezek 30%-a az EU-n kívüli, mellesleg Svájcot és Norvégiát is magukba foglalják ezek illetve EU tagokat is. 16 tagszervezettel rendelkezünk, olyanok, a tagjaink például, mint a határmenti régiók szövetségei, aztán a Pireneusoknak, a Pireneusok Szövetsége, amelyből egy szélesebb regionális szövetség jön létre. Elmondanám a munkánknak a két fő oszlopát, illetve vonulatát. Az egyik a jogvédelem, érdekképviselet Brüsszel intézményekkel kapcsolatban, és a, a saját országaikban is támogatjuk a tagjainkat a nemzeti kormányjal való párbeszédben, decentralizációban. A másik vonulata a tevékenységünknek pedig a gyakorlati együttműködéseknek a területe. Három alcsoportra lehet ezt felosztani. Az egyik a tapasztalatcsere, ott egy egész sor módszertant dolgoztunk ki, amelyeket alkalmazunk. A régiók szakértőjének a szaktudására támaszkodunk, például akadémiát üzemeltetünk, illetve szakemberi felülvizsgálatot, peer review eljárásokat foganatosítunk, és különböző pályázatokat is hirdetünk a szakértőknek a részvételére, támogatására. A tapasztalatcsere területén elmondanám, hogy saját programunk is van, van egy szakmai csereprogram több százan vesznek évente részt ebben a tanulmányok befejezése után, és nyári egyetemet is üzemeltetünk. Néha vezető partnerként, néha e, egyszerű partnerként részt veszünk európai e, projektekben, és a tagdíjakból finanszírozzuk több mint 90%-át a költségvetésünknek, és nem egész 10%-ot különböző egyéb forrásokból, többek között az EU forrásaiból is. A tagjaink önként választották a tagságot, és tagdíjat is fizetnek. Az utóbbi évben jelentősen megnőtt a tagságunk, és folyamatosan emelkedik. Ez tehát a e, két vonulata a munkánknak, az érdekképviselet és a gyakorlati együttműködés. Három bizottságba szerveződünk, két állandó bizottságunk van, az egyik a gazdaság, illetve a regionális fejlesztés bizottsága, aztán a szociálpolitika és népegészségügy a másiknak a témája, és van egy oktatási e, ifjúság és kulturális bizottságunk aztán van egy intézményi ügyekkel foglalkozó állandó bizottságunk, ez a büró, vagy a, az igazgatóságunk, és az esélyegyenlőséggel foglalkozik még egy állandó bizottság. Kerüljük a bürokráciát, mi szövetség formájában működünk, nem vagyunk egyirányú utca, annyiban, hogy a tagjainktól begyűjtjük a visszajelzéseket, és persze élő szervezetként a tagjaink legnagyobb részt eh, aktív munkát végeznek, nem csak tagdíjat fizetnek. Ez lehetőséget teremt különböző találkozókra, állampolgári fórumokra, akadémia rendezvényekre, illetve peer review találkozókra, de nem csak erről van szó, hanem kutatást, lobby tevékenységet, tudományos szakdolgozatokat, illetve különböző projektek végrehajtását is támogatjuk európai szinten, és úgy gondolom, hogy ezt tesz egyedülállóvá bennünket. Európa teljes területén minden régióban, az összes 270 régióban kiépítettük a jelenlétünket. Ennyit bevezetésként most pedig a témánkra térve, számunkra fontos kérdéskörök között említeném elsőként, hogy milyen Európát szeretnénk. Egy olyat, amelyik egymás után hoz újabb és újabb szabályozásokat, rendeleteket, vagy pedig egy olyan Európát akarunk, amelyet az állampolgárok, a régiók, a városok irányítanak olyan Európát szeretnénk, én úgy gondolom, amely lehetőséget és hatalmat ad az állampolgároknak a kezébe. A városok, a régiók önálló fejlődését biztosítja. Európa különböző régióit összevethetném madártávlatból, ha úgy tetszik, de önök is tisztában vannak eh, ezzel, hogy vannak egymással összehasonlítható régiók, Egyesek kitörnek maguk helyzetéből, és 20 év után látjuk, hogy tényleg nagyot léptek előre, más régiók pedig ezt, erre nem képesek. Ezen kell dolgoznunk, úgy gondolom. És mindezt a régiókkal szolidaritásban és az európai intézményekkel szoros együttműködésben, hogy változást érjünk el. Az európai megválasztott politikusok kapcsán elmondanám, hogy 33 országból választott vezetőink vannak, illetve képviselők, különböző szervezeti háttérrel, és a választott politikusok valóban eredményeket szeretnének elérni a választóik szemében, és erre korlátozott idő négy év áll a rendelkezésükre. És én ezt nagyon fontosnak tartom. nincs más választásuk, akár rendelkeznek különböző erőforrásokkal, kompetenciákkal, mindenképpen szeretnének valódi eredményeket produkálni. És az Európai Parlament képviselőivel ez köt össze bennünket, hogy mi is választott politikusok vagyunk. A gazdaságról, a pénzügyi válságról még tavasszal készítettünk egy tanulmányt, 22 millió KKV-vel rendelkezünk Európában, de valószínűleg ezt nem tudták, és a 22 millió Európa vállalkozásainak 98-99 százaléka, és Európa munkahelyeinek a kétharmadát adják ők. Szerintem elég sokan tudják ezeket az adatokat, de ismét hangsúlyoznám őket. És hogyha elér bennünket egy a mostanihoz hasonló pénzügyi válság, akkor ki tud kapcsolatot tartani vajon a csőd szélén álló, a csőddel fenyegetett KKV-kkal? Még hogyha 10 vagy 20 százalékot akarnánk elérni, az is több százezret jelent, és ezt regionális szinten lehet csak megvalósítani, mert regionális fejlesztési ügynökségek a legtöbb régióban eh, léteznek. Eh, Horvátországban másopányját szeretném megemlíteni, ott egy hitelgarancia rendszert vezettek be a KKV-k segítésére, és megkérdeztem, hogy hogy irányítják ezt, egy teljesen külső megközelítést vezettek be. Azt mondták, hogy nem, nem hagyhatjuk csődbe menni ezeket a KKV-ket, magas a munkanélküliség, és végül megtalálták a megoldást. Ezt csak példaképpen említem arra, hogy a régiók milyen elkötelezetten küzdenek a válság ellen. Aztán jó múltkor az energetika területén készítettünk egy reprezentatív európai kitekintésű felmérést, és szinte minden régió úgy gondolja, 91%-ban, hogy az energia az elsődleges prioritás a következő 15 év távlatában. Azt is látjuk aztán, hogy a legtöbb régiónál már kidolgoztak az éghajlatváltozásra egyfajta stratégiát, hogy mit kezdenek ezzel a helyzettel zöld energiák, felújul, megújuló energiaforrások, hatékony energiafelhasználás. Ez nem csak a gazdaságnak kedvező, hanem hogyha regionális szinten döntünk ez ügyben, akkor aktív szerepet vállalva növekedés pólusává válhat a régió. Például az autóipar letelepedik egy adott területre, kialakul a beszállítói hálózat, és egyfajta adhok klaszterbe tömörülnek ezek a vállalkozások. Valahogy az energetika is így működik tapasztalataink szerint. A földrajzi, a természeti kincsek eloszlása alapján a különböző régiókban. És ez egyértelműen egy nagyon fontos tényező lesz a munkahelyteremtés az innováció területén. Belfordból eh, érkezem most tulajdonképpen eh, múlt csütörtökön és pénteken voltunk ott, Európa felelős újra, újra szervezése és a munkahelyteremtés sok-sok példa keretében volt a vitánknak a témája. Arról volt szó, hogy mit tettek a régiók. És a GE, a General Electric, mint nagy multi képviseltette magát, a GE európai divíziója megkeresett bennünket azzal, hogy tudnánk együttműködni. Úgyhogy végül is az ő egyik erőművükben szerveztünk egy kihelyezett találkozót, és ez nagyon fontos volt, mert ez a társaság felismerte, hogy nagyon sok döntést regionális szinten e, hoznak meg. Az ENSZ fejlesztési szervezete elmondaná, hogy 20-25 e, százalékban helyi szinten születnek meg ezek a döntések és megfelelő lehetőségek birtokában a régiók még többet is tehetnének. Röviden, még egy dologra hívnám fel a figyelmet, a decentralizációról is készítettünk egy tanulmányt a gazdaság fejlődésével összefüggésben. Ez egy két éves nagy projekt volt. Meghatároztuk a decentralizációt, a ezzel kapcsolatos mutatószámokat, természetesen az anyagi források szerepét ebben, és a közgazdászaink segítségével azt is megvizsgáltuk, hogy a gazdasági növekedésre hogyan hat mindez ki. És világosan kimutatható statisztikai összefüggés van a decentralizáció és a növekedés között. Hogyha polemizálni szeretnék, akkor azt mondanám, hogy a centralizált, ló ország a gazdasági növekedést fékezés és árt az állampolgárainak. A régiók főigazgatóságával, illetve több más főigazgatósággal is megvitattuk ezt, küldtek erre szakembereket, makrogazdasági számokat, és mindenki egyetértett abban, hogy ez volt az első példa egy ilyen munkára, és hogy a módszertan teljes mértékben helytálló volt. Még egy apró észrevételt tennék ehhez, kiderült, hogy az innováció is jobb a régiókban, hogyha ott van a kutató kompetencia, illetve a, megvan az egyetemi háttér. Hogyha a, az adott ország központilag szervezi a kutatást és az egyetemi hálózatot, akkor sokkal kisebb ennek a helyi kihatása. Mert az alkalmazott kutatás az azt jelenti, hogy cégekkel kell együttműködni, és a régiókban tud ez kibontakozni. Különböző példaként kiragadott témaköröket szeretnék most felvetni, mert egyébként túl hosszú lenne ez a, a bemutatom. A kohéziós politikával már sok éve foglalkozunk, a tagjaink visszajelzései alapján megkérdeztük a véleményüket. Innovációval és gazdaságfejlesztéssel foglalkozunk, emellett még hogy hozzá tudjunk szólni a stratégiai kérdésekhez, a Lisszaboni stratégia jövőjéhez, a 2020-as ügyekhez, energia, vidékfejlesztés, idegenforgalom, demográfiai változások az egyik fontos dolog, aztán a regionális egészségügy finanszírozása. Kelet- és Közép-Európában és Skandináviában az egészségügyi ellátást teljesen állami keretből finanszírozzák. Én német vagyok, és az jellemző nem csak nálunk, hanem Franciaországban és a régióban is, hogy biztosítás finanszírozza az egészségügyi ellátást. Svédországban 90% szinte az állami költségvetésnek a térítése ebben. És a regionális egészségügy finanszírozása aztán az úgynevezett e-egészségügy, az infokommunikációs technikák alkalmazása, aztán válságkezelés, a kultúrák kérdése, kevésbé használt nyelvek, sokszínűség, ez az innovációval összefügg, és a kultúrát szélesebb értelemben vizsgálhatjuk, mert egyrészt szükség van műszaki szakképzése, mérnökképzése, aztán női vállalkozások, fiatal induló vállalkozások, ifjúságpolitikával is foglalkozunk most már több éve, számos tevékenységet fogtunk ezzel össze. Tavaly év végével az első európai regionális ifjúsági hálózatot kezdtük el kialakítani, ami a tagrégióknak az ifjúsági tanácsait tömörítettem, és szeretnénk, hogyha a politikusok, illetve a döntéshozók is belefolynának ebbe. Decentralizált eh, fejlesztési együttműködéseink vannak a UNDP-vel együtt, különösen éghajlatváltozás, illetve energia eh, ügyekben, és Európa szeretnénk, hogyha egyfajta etalonná válhatna ezen a területen a többi kontinens számára. És aztán egyéb ügyek is említhetők a közgyűlésen döntést hoztunk arról, hogy az új Európai Bizottságról tól mit várunk, erről született egy dokumentum, aztán az európai versenyhelyzetnek a fejlesztése, és így tovább említhető még. Az Európai Parlament bevaló együttműködésben az európai szubszidiaritást hangsúlyozzuk, a szubszidiaritás elvének az alkalmazása a Lisszaboni szerződés keretében, az állampolgárok és az intézmények vonatkozásában. Nos, ezt röviden összefoglalva az említett témákról azt mondanám, hogy különböző nézőpontokból integráltan közelítünk a munkánkhoz, és konferenciákat is szervezünk, de több mindent összevegyítünk, akadémiát, peer review-t, illetve különböző pályázatokat hirdetünk, és ezeket komplexen alkalmazzuk. Tehát nem arról van szó, hogy egy adott időpillanatban írunk egy állásfoglalást, vagy egy konferenciát szervezünk, és aztán ennek a, az utánkövető munkáját ugyancsak elvégezzük, hanem mindezt abban a komplex megközelítésben tesszük, hogy az egyes régiók egymással összefogva, hogy tudjanak eredményeket produkálni. A régiók egymást kiegészítik, támogatják. Legyen szó képzésről, vagy peer review-ról. A regionális szakértők dolgoznak együtt egymással, és nem elméleti szakemberek a politikusokkal, az állampolgárokkal, a szeretnénk integráltan együttműködni. És a Lisszaboni szerződés végrehajtása során reméljük, hogy az Európai Parlament is segíti majd a munkánkat, a régiók számára lehetőségeket ad, hatáskört ad számokra, mert úgy látjuk, hogy ez lesz a jövő útja. A régiók megválasztott politikusai partnerei lehetnek az Európai Parlamenti képviselőknek. Úgy gondoljuk, hogy Európa valamennyi régiója e, és városa fejlődése, növekedése fontos. Ez tehát a közös cél. Köszönöm szépen. Um, Köszönjük, Klaus. Most erre az egész e, dologra egy órát e, szántunk, ami azt jelenti, hogy még fél óra van a beszélgetésre. Örülök annak, hogy nem csak arról beszélt, hogy önök mit tesznek, hanem hogy mi történik régiók szintjén Európában, és beszélt arról, hogy az európai régiók már most választ adnak azokra a legnagyobb kihívásokra, amelyekkel Európának szembe kell néznie. Hárman már szeretnének beszélni, illetve kérdezni. Kérem, hogy minél előbb jelezzék, ha hozzá akarnak szólni. Vlasak úr az első. Um, I would like to thank you very much for... Köszönöm szépen ezt a felvezetést, illetve a közgyűlés bemutatását. Tudja bizonyára, hogy Szorosan együttműködünk a régiók bizottságával, és a parlamenten belül pedig mi vagyunk a felelősei a régiók bizottságával való együttműködésnek. Önök együttműködnek-e a régiók bizottságával, vagy az európai önkormányzatok szövetségével, illetve az európai önkormányzatok egyesületével, amely az Európa Tanácson belül működik. Azt gondolom, hogy az együttműködésen belül a legfontosabb az, hogy az önkormányzatok, a nagyvárosok a motorjai a fejlődésnek. Hogyan működnek együtt a nagyvárosokkal? Köszönöm szépen, Tremopoulos úr a következő kérdezőnk. Nagyon érdekes volt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 Благодаря. Българ, Това е експозе, което, което направихте. Köszönöm szépen, elnök asszony, bolgárul szeretnék hozzászólni. rendszerben van egy kis probléma. A francián keresztül kellene, hogy jöjjön a bolgár, de a francia csatornát állandóan elveszik. És te napravja всичко възможно Megteszek minden tőlem telhetőt, annak érdekében, hogy most sikerüljön minden. Nos, mindent megteszek annak érdekében, hogy ez az információ átkerüljön, eljusson Bulgáriába. Különböző politikákról beszélt ön. Elnézést kérek, de egy probléma van a tolmács készüléke. Nem a képviselő asszony hibája egyébként. önök beszéltek a kohéziós politikáról, és az önök ezzel foglalkoznak, az önök tevékenységének a szoros része. Mi tudjuk nagyon jól, hogy az Európai Unió a szolidaritás elvére alapszik. Azt szeretném tudni, hogy önök foglalkoznak-e speciális akciókkal az újonnan csatlakozott országokkal, mert tudjuk, hogy eltérő régiók vannak, és a legtöbb kevésbé fejlett térség a mi országainkban vannak, tehát az új országokban. És ezért kérdezném azt, hogy van-e valami specifikus stratégiájuk az új országok régióira. A, az önök partnerei a helyi kollektivitások, az önkor, az adminisztrációs központok, vagy kik az önök partnerei? és hogy milyen módon veszik fel a kapcsolatot az új tagállamok hatóságaival. Thank you very much. I would like... Köszönöm szépen, és akkor most megadom a szót Klausnak. Thank you. Um... Köszönöm. Flaszak úrnak válaszolva. Nem csak, hogy együttműködünk a régiók bizottságával, hanem eh, valójában nélkülünk eh, nem is létezne, hiszen ők a mi lobbizásunknak a gyümölcse. Természetesen mindennapi eh, kapcsolatban állunk a régiók bizottságával. Ugyanez az Európai Helyhatóságok Kongresszusának a való együttműködésre is vonatkozik. A jelenlegi felállásuk ugyanis megint csak az európai régiók közgyűlésének a, a szüleménye, tehát valójában komoly befolyásunk van ott. Na most gyakorlatilag itt két, két szervezet van, ezek konzultatív testületek, míg mi egyébként egy olyan közgyűlés vagyunk, amelyben a régiók közvetlenül vesznek részt. Mi éppen ezért egyfajta visszacsatolást képezünk Eh, a régiók felé. Még a másik eh, két tanácsadó testület az kisszámú képviselőből áll, mindenfajta régió, eh, megye, helyhatóság egyes képviselőiből, tehát ők egy teljesen más elven működő és szerveződő testület. Hogyan működünk együtt a nagy városokkal? Nos, természetesen a nagy városok is tagjai a közgyűlésünknek, ugyanakkor a Eurocities az igazi együttműködési területe a nagyvárosoknak. Természetesen előfordulhat, hogy véleménykülönbség van köztünk és köztük, de összességében azt gondolom, hogy egy irányba megyünk. Az ő titkárságuk és a mi titkárságunk mind a ketten úgy gondolják, hogy komoly tere van az együttműködésnek. Tremopulos úr kérdésére eh, válaszolva, újraállamosítás kérdése. Barozó, teljesen ellenezzük, Parózó úr felvetésére reagáltunk, és együttműködünk különböző szervezetekkel, például a Eurocities-zel, és kifejtettük, hogy nem ezt szeretnénk. A Lisszaboni szerződés kontextusában különösen fontos a szubszidiaritás. Magában a szerződésben azt hiszem 16-szor szerepel a kifejezés, és teljesen egyértelmű, hogy a helyhatóságoknak és a régióknak meg kell, hogy legyen a saját szerepük, tehát ez a fajta újra központosítás, ez teljesen elfogadhatatlan hogyan lehet egyszerre beszélni decentralizáción alapuló gazdasági növekedésről és a régióktól különböző hatáskörök visszavételéről. Azt valójában többször fordult elő, hogy az EU politikája, EU politikáját nem előzte meg konzultáció, és éppen ezért tartjuk problematikusnak ezt a politikát. És tudom, hogy bizonyos kelet-európai országokban centralizáltabb az államok felépítése. Ugyanakkor mi, is ott, mi ott is úgy érvelünk, hogy szükség van decentralizációra. Franciaországban például eh, mi Strasburgi bázisúak vagyunk, Elzasz eh, maga használja fel a saját forrásait. Az ország többi részében nem így történik, ott központilag leosztott pénzek vannak, mert központilag irányítják és intézik a pénzügyeket. Uzmenova asszony kérdésére válaszolva, ő a kohéziós politikáról kérdezett. A, már a statutumunkban is benne van, hogy a régiók szolidaritását kívánjuk elérni. És kétség sem férhet ahhoz, hogy támogatjuk a kohéziós politikát, különösen Kelet-Európában és a szegényebb régiókban. Azt szeretnénk azonban, hogy a regionális politika minden tagállamra kiterjedjen, és minden régióra. Vannak közepes gazdagságú régiók, ahol szintén vannak problémák, és azokkal is foglalkozni kell. Ráadásul a versenyképesség minden régióban jelentkező probléma. Tehát egy olyan kohéziós politikát szeretnénk, amely egyrészt támogatja a, hát amely támogatja a szegényebb régiókat, például Kelet-Európában is. A mi tagjaink azok második szintű kormányzati e, szervek, tehát regionális önkormányzatok, vagy regionális kormányok. Velük együttműködünk, és nyilván ők pedig együttműködnek a saját kormányaikkal. Lambert úr. Um, Szönöm elnök asszony. Két kérdésem van. Ön beszélt az energetikáról és a klímaváltozásról is, de hogyha jobban megvizsgáljuk a dolgokat, akkor a regionális alapokból 2-3 százalék volt eredetileg, most meg csak 14 százalék megy erre a célra. Mi a véleménye mindenről? A Balka jelentés azt mondja, hogy a kohéziós politikába vissza kell menni az alapokhoz, azokhoz a dolgokhoz, amiket tényleg legkönnyebb elvégezni. És ő beszélt a pénzügyek ágazatiasításáról. Tehát komolyabb célok érdekében nagyobb pénzalapok. És ez szembe megy a regionális alap integrált megközelítésével. Gondolja-e, hogy a pénzügyi eszközeinket modernizálunk kellene, tehát célzottabb megközelítésre van-e szükség, vagy pedig egész egyszerűen meg kell változtatni ezt az integrált megközelítést, amit jelenleg követünk. Nagyon örülök egyébként, hogy önt és az önökéhez hasonló szervezeteket meghívják. Önök tudják-e követni a mi tevékenységeinket? Olvassák-e, felhasználják-e a jelentéseinket? Önök hozzájárulnak-e ezekhez a jelentésekhez? Tudják-e, hogy egyáltalán milyen módon működünk mi. Köszönjük. Markus. Kusz. Ja, danke schön. Äh, an die Frage möchte ich auch anknüpfen. Also, wir haben jetzt viel gehört. Köszönöm szépen, csatlakozok ehhez a kérdéshez, meghallgattunk, hogy mit végez az Európa Régiók Közgyűlése. Önök normatívákkal foglalkoznak, törvényhozással, és most a Lisszaboni szerződés után egyre inkább ezzel foglalkoznak. Mi a szakbizottságnál terüleg, regionális fejlesztéssel foglalkozunk, tehát közös területeken dolgozunk. De önök mit várnak tőlünk, mit várnak el a parlamenttől, és még pontosabban a mi szakbizottságunktól? Mit tehet önökért ez a szakbizottság? Szeretném tudni, hogy mi az önök elképzelései ezen a területen. A második kérdésem, amikor a szakbizottság eh, különböző jelentései megjelenek, látjuk, hogy a regionális fejlesztés célkitűzését alávetik, eh, illetve eh, alávették a különböző egyéb politikáknak, mint például a környezetvédelemes egyébek, de önök mit gondoltak ezek kapcsolatosan? Ja również mam kilka pytań. Köszönöm, elnök asszony. Nekem is van néhány kérdésem. Azt gondolom, hogy a tudományjal és a decentralizációval kapcsolatban egyetértek önnel, de ahogy az előző hozzászólák is mondták, szeretnék bizonyos konkrétumokat megtudni. Ugye elvárásokról beszélt, arról beszélt, hogy több hatáskör kell a régióknak. Én ezt úgy értelmeztem, hogy több hatáskör, mint ami jelenleg van nekik. Mik tehát az elvárások? Konkrétan mire gondol? Milyen felelősségeket szeretnének a régiók átvenni vagy megkapni? Mi a, az ön véleménye arról a politikáról, amit az Európai Unióban folytatnak a makrorégiókkal kapcsolatban, a mikrorégiókkal kapcsolatban. Van egy makrorégiókkal kapcsolatban, bocsánat, van egy például egy balti-tengeri politikánk. A kérdés az az, amivel most foglalkozunk, hogy hogyan lehetne ezt a politikát továbbfejleszteni, tehát a makrorégiókkal kapcsolatos politikát. Köszönöm. Piper úr kérdésére válaszolnék először angolul E, igen, ugye az volt a kérdés, hogy eljött ide, elmondta, hogy kik is vagyunk mi, de mit akarnak maguk tőlünk. Nos igen, a kohéziós politika jövőjével kapcsolatban akarunk együttműködni önökkel, szeretnénk tájékoztatni önöket a mi véleményünkről, amit kialakítottunk a tagjainkkal, tagszervezeteinkkel, szeretnénk beszélni arról, hogy mit gondolunk a költségvetésről, a 2020-as 2020-as programról, illetve ez a non-paper, erről mit gondolunk, szerintünk eh, keményen fel kell lépni az ott eh, szereplő eh, dolgokkal kapcsolatban. Ez nekünk egyébként nagy sok volt ez az anyag. A másik dolog, amit ön felvetett a versenyképesség, igen, azt szeretnénk, ha az továbbra is a regionális politika tényezője lenne, nem lehet csak a Göteborgi agendáról és a környezetvédelemről beszélni, és állandóan megfeledkezni a versenyképességről. A Van Nistelrooy kérdése Eh, nem eh, költötték el a pénzeket. Igen, mi is úgy gondoltuk, mi is ezt találtuk, ez egy probléma. A régiók nem eh, költötték el az EU-ban rendelkezésre álló energiapolitikai boríték pénzeit. Miért nem tették ezt meg? Nos, nem azért, mert az energetika nem érdekli őket, valójában nagyon aktívak ezen a területen, nem rendelkeznek megfelelő és kellő információkkal. Nem tudom, hány információ, eh, hány program és hány eh, igazgatóság eh, menedzseli ezeket a, a, a programokat, és hány útmutatást és irányelvet kell betartani ahhoz, hogy ebben a dzsungelben valaki eligazodjon. Azt gondolom, hogy ez egy nagy régió számára is komoly problémát jelent egy sor régiónak nehézségeket okozott hozzáférni ezekhez a pénzekhez. De ez nem azt jelenti, hogy őket nem érdekli az energetika, és nem érdekli a környezetvédelem. Vannak erősebb régiók, vannak gyengébb régiók, ezt önök is tudják az Egyesült Királyságban a megyék nem túl erősek, mégis van zöld közbeszerzés, van energetika politikájuk, a saját eh, ingatlan, ingatlanjaik vonatkozásában eh, vannak eh, továbbképző programjaik energetikai és környezetvédelmi témákban, például a saját alkalmazottaik irányában nincsen ehhez viszont megfelelő erőforrásuk, pénzük. Ha viszont megnéznek egy olyan régiót, mint Valencia, ők már is egy milliárdot fektetnek be egy szélenergia parkba. Már ki is választották, hogy hol fogják felállítani ezeket a szélturbinákat. És emellett támogatják a polgárokat, illetve a cégeket abban, hogy megújuló energetikába fektessenek eh, be. Tehát vannak, akik eh, ezt már most megteszik, még, és még azok is, akik nem, azok is eh, próbálják a legtöbbet kihozni abból, ami lehetséges. A makrogazdasági megközelítés szintén elhangzott ebben a szakértői anyagban, ebben a non-paperben. Szerintünk nem nem túl jó ez az egy nagy pénzt elkülöníteni erre a célra vagy arra a célra, inkább úgy kellene megközelíteni, hogy eredményeket szeretnénk látni, és ha energiák, eredményeket szeretnénk látni, akkor utána át kell gondolni, hogy hogyan érjük el ezeket az eredményeket. E, ugye e, hiába mondjuk azt, hogy 50 milliárd bevételt akarunk e, az autókból, de nincsenek dílereink. Díler nélkül nem fog menni. Nos, én nem azt gondolom, hogy itt most csak a regionális politikusoknak van szerepük ebben, hanem természetesen rajtuk kívül az összes érintetnek is Eh, én nem hiszek abban, hogy eh, oda teszünk egy nagy kalap pénzt, és aztán nagyon szabályozzuk. Integrált megközelítést megváltoztatni nem, szerintünk nem kell. Igen, a e másik kérdés, hogy tudjuk-e, hogy önök mivel foglalkoznak? Igen, természetesen tudjuk, és követjük, figyelemmel követjük a munkájukat. És volt még egy kérdés öntől, igen milyen hatásköröket akarunk még a régiók felé átcsoportosítani? Na, ez egy érzékeny kérdés. Természetesen hiszünk a sokszínűségben, a diverzitásban, a szubszidiaritásban. Nem merjük megmondani természetesen az egyes tagállamoknak, hogy na, ilyenfajta regionális berendezkedésre van e, önöknek most szüksége. De, hogyha megnézik az OECD tanulmányokat, nem a miénket nézzék feltétlenül, e, akkor is azt látják, hogy a régiók a fejlesztésben, nagyon fejlődésben nagyon komoly szerepet e, játszanak. Hogyha azt vizsgálják, hogy hogyan lehet a regionális politikát megvalósítani, akkor meg kell vizsgálni azt, hogy mely területeken van szükség a régióknak hatáskörökre, és én azt gondolom, hogy meglehetősen sok hatáskörre eh, lenne szükségük. A makrorégiókkal kapcsolatos álláspontunkra kérdezett még rá. Hát erről voltak hosszú vitáink, szólt közben az elnök. Nos, eh, mi olyan regionális politiká, politikusokat szeretnénk, akiket a polgárok választanak, és akiktől azt várják a polgárok, hogy a mindennapi életükben hozzanak létre változtatásokat. Ha a makrorégió azt jelenti, hogy valami anonim testület feláll és döntéseket hoz a balti tengerrel kapcsolatban, lehet, hogy amit, ami döntést hoznak, az teljesen elfogadható, de mivel átláthatatlan, mégsem elfogadható. Egyébként erről beszéltünk a saját elnökségünk körünkben, és skandináv politikusok nem tudtak erről a makrorégiós felállásról a Balti-tenger mentén. Ez önök szerint konzultáció, vagy ennek így kell történnie? Szerintünk nem kivenni a döntést a választott képviselő kezéből és odaadni valami átláthatatlan testületnek, ez, ez nem megy. Hogyha önök, mint választópolgárok nem tudják, hogy egyáltalán kiintézi a dolgokat, előbb-utóbb mérgesek lesznek. Azt fogják mondani, hogy hát semmi, be, semmi behatásom nincs nekem a dolgokra, ezek az, úgyis azt csinálnak, amit akarnak. Hogyha ön például egy városban él, és nem viszik el a szemetet, akkor tudja, hogy kit kell fölhívni. De hogyha valami anonim testület lesz a felelős a szemét elszállításának, akkor előbb-utóbb legyint, és azt mondja, hogy úgy sincs befolyásom rá. És hát itt úgy, úgy tűnik, hogy ebbe az irányba fejlődik ez a dolog. Ez a mi problémánk a makrorégiókkal. Hogyha egy ilyen stratégiát egyébként be akarnak vezetni, akkor gondolják végig. 27 tagállamból áll most az Európai Unió, olyan Európai Uniót akarnak-e, amely mondjuk tíz makrorégióból áll? Jövőre ezt, a jövőben ezt szeretnék elérni? Egyébként itt nem is tetszik nekem a régió a régió kifejezés, mert ez valójában nemzetek közti együttműködés, tehát makroországoknak, vagy nem tudom minek lehetne nevezni. E, akkor lenne egy Fekete-tenger, lenne egy Duna, lenne egy Földközi-tengeri, lenne egy Balti e, makrorégió, és aztán a végén szépen elválnánk egymástól, mert a makrorégiók úgymond külön éldegélnének. E, ezt akarják? És ezt akarják a választók? Nem hiszem. Köszönöm szépen, Stojra úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kérdést szeretnék feltenni a főtitkár úrnak. Európai szinten létrehoztunk egy jogi intézményt, amely a területi együttműködésnek a letéteményese. Ezt kérték a régiók. A határon átnyúló szövetségek finanszírozását, illetve a fejlesztés e keretek közötti megszervezését kérték. Hogyan tekintik önök ezt a munkát? Mi a véleményük a határon átnyúló együttműködésről? Például ott, ahol az EU-nak a külső határairól van szó. Ez egy nagyon fogas kérdés, úgy érezzük. Byrne úr, tessék. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Egy kérdést és egy észrevételt szeretnék elmondani. Elmondta a főtitkár úr, hogy a szervezete második szintű kormányzati struktúrákkal működik együtt. Hogy működik ez az Egyesült Királyságban, Skóciában, Velszben, Észak-Írországban, vannak decentralizált kormányok, viszont nálunk nincs ez a középső szint. Tehát a helyi hatóságok megfelelői lehetnének ezek talán? Ez az első kérdésem. Az észrevétel pedig a következő. Örülök neki, hogy egy korábbi kérdésre válaszként már említette, hogy nem szeretne abba a kérdésbe belebocsátkozni, hogy a régiók több hatalmat kapjanak-e, mert az én pártom pontosan ezt szeretné megszüntetni, mert úgy gondoljuk, hogy nem hatékony, és a helyi hatóságok kezébe kéne visszahelyezni a hatásköröket, ahol ez megfelelő intézkedés. Tehát nem örültem volna neki, hogyha a központi szintről a regionális szintre való további decentralizálás sürgette volna. A másik észrevételem, és ezt röviden mondanám, hogy a regionális politika EU szinten, illetve a finanszírozásnak a kérdése az két olyan téma, amelyről ön azt mondta, hogy kísérletek, illetve mintaprojektek indultak például a Strasburgi régióban amelyek arról szólnak, hogy közvetlenül a régiók kapják az EU-tól a pénzt, és használják is fel. Ez érdekelne engem, koncepcionálisan ez hogyan működhetne, mondjuk a helyi hatóságoknak a szintjén, mert nálunk az Egyesült Királyságban ügynökségek vannak, amelyek a regionális finanszírozást kezelik, és teljesen el is rontják ezt a dolgot a helyhatóságok számára igen komoly problémákat okoznak a projekteknek a vezetése tekintetében. Tehát szívesen megtudnám öntől, hogy ön szerint mi a megfelelő előrelépésnek az útja, mi a követendő irány. Az úrállamosítás, hát nem vagyok benne biztos, hogy ez megtörténik-e vagy sem, de a különböző tagállamoknak a finanszírozási lehetőségeit tekintetbe véve engem nagyon érdekelne, hogy hogyan látja a, az egészen a helyi szintű adminisztrálás lehetőségét a régiókkal szemben. Kostas Lászra úr, tessék. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Két rövid megjegyzésem, illetve kérdésem lenne az Európa régiók közülésének közüléséhez. Az első a kormányozhatóság kérdésével kapcsolatos munkájukra szeretnék rákérdezni, mert önnek, ezzel kapcsolatosan önöknek nagyon fontos feladatuk lehet. És a második kérdésem, milyen kapcsolatuk van önöknek a civil társadalommal? Mi a kapcsolatuk? Hogyan történik ez az input? Köszönöm. Okay, thank you. Igen, köszönöm. Nos, az európai területi együttműködési szervezet. Erre utalt ön, amikor jogi intézményről beszélt. Kezdettől fogva azt erőlteti, annak idején Jan Albrecht raportőrsége alatt, akit a parlament részéről foglalkozott ezzel a témával előadóként. Tehát más szóval mindig is erre törekedtünk, mi ezt támogatjuk de azért a realitásokat figyelembe véve ez némi idő kell. Vannak már példáink, a Pireneusok az egyik, ahol megkezdődött az ilyen típusú területi együttműködés, földrajzi adottságokra építve a Pireneus területnek az adottságait figyelembe véve, és vannak más európai példák is. Tehát mi ezt támogatjuk. Aztán, hogy az euró körzetek létre jönnek e ez egy következő eldöntendő kérdés, hát meg kell nézni, hogy hogyan működnek a meglévő területi együttműködések, ahol ezek már kialakultak. Aztán az Európai Unió külső határai tekintetében szeretném, hogyha szem előtt tartanánk, hogy a területi együttműködési szabályok szerint az Európai Unióval megállapodást köthetnek külső országok, és hogy a régióik együttműködhessenek a mi régióinkkal. Ezt mi nagyon szerettük volna elérni, hiszen az volt a cél, hogy az EU-n kívüli régiókkal is együtt tudjunk dolgozni. Aztán az Egyesült Királyság helyzetére reagálva, én úgy gondolom, hogy ez rendkívül eh, brit vita irány. Azt mondanám, hogy üljünk le egy sör mellett, és ott beszéljük meg. Mert egyébként igaza van abban, hogy ott van a Skót, illetve a Velszi parlament, a mi tagjaink például eh, Anglia megyei és Észak-Írország, illetve Wales régiói nem tagunk. Hogyha úgy tesszük fel a kérdést, hogy az Egyesült Királyság az egy föderáció, vagy egy konföderáció, hát tulajdonképpen jogilag ezt senki se tudja. Ez megfoghatatlan. És azt mondtam, hogy a régióknak több hatáskört szeretnénk adni, de a mi értelmezésünkben a régió a második szint egy adott országnak az irányításában választott politikusok, az Egyesült Királyság pedig teljesen más felépítésű, és mi pontosan ezt nem szeretnénk, ami önöknél van, tehát ne legyen anonim, ne bürokraták irányítsák, se, ahol senki nem felel semmiért. Tehát ez csak kifogásként szolgálhat. Aztán a finanszírozás, a forrás gazdálkodás Említettem Elzászt, mint Franciaország egyik régióját példaképpen, és sok más európai régióban is a régiók gazdálkodnak a forrásokkal. Ebből nincs mindig zűrzavar, néha jól csinálják, máshol kevésbé, de ott, ahol a nemzeti kormány gazdálkodik a forrásokat, ugyanezek a problémák merülnek fel. Mert őszintén szólva, én sokkal jobban örülnék annak, hogyha tíz régió forrásgazdálkodása közül mondjuk kettő régióban vannak gazdasági problémák, szemben azzal, hogy a nemzeti szinten kezeljük a forrásokat, és sokkal-sokkal keményebb gondokat okozunk a régiókban élők számára, és megnehezítjük az ott élők életét. Aztán a irányítási kérdésekről volt egy döntés, a közgyűlés úgy döntött, hogy többszintű irányítást szeretnénk megteremteni európai intézmények, nemzeti kormányok, illetve régiók vonatkozásában. És a civil társadalom ismét egy jó felvetés, ami érdekes, és úgy gondolom, hogy eddig, ami történt a, az európai régiók szabályozásában, ha megnézem, hogy az európai régiók politikusai hogy működnek, nálunk nincsenek politikai frakciók, illetve nemzeti frakciók, hanem nagyon gyakran igen nyitott vitákat tartunk, és a politikusok az egyik országból, illetve egy másik országból néha élesen ütköző nézeteket vitatnak meg, de nagyon pragmatikus jelleggel. A civil társadalom számunkra nagyon fontos, és megvan az elképzelésünk, konkrét koncepciónk, amely mentén itt az együtt együttműködünk az Európai Unió részéről. És bevonjuk őket különböző területekbe, az energetika, illetve az ifjúsági programokba, és a civil társadalom képviselőit szeretnénk ebbe bekapcsolni, mert úgy gondoljuk, hogy nagyon szoros az összefüggés az ő tevékenységük és a régióknak a munkája között. Fantasztikus jó példákat találunk működő megoldásokra. Különböző regionális politika területeken, ahol a civil társadalom szervezetei kiválóan hozzájárulnak. Állampolgári fórumok a következő téma. Ezeket kiváló minőségben szervezzük, a civil társadalom képviselői, illetve a szervezet itt találkozhatnak európai politikai ügyek vitájára. Elnök, további hat hozzászóló jelentkezett még, de kifutottunk az időből, már a következő pontnál kéne tartanunk, és szeretnék lehetőséget adni a hat felszólalónak, de utána egy kicsit rövidebben kell, hogy tárgyaljuk a többi dolgot, vagy esetleg holnap ráthúzódnak a témáink. Kérem szépen, hogy nagyon röviden és összefogottan szóljanak hozzá. Bostinár úr következik. Very much indeed, Miss Chairwoman. First, I welcome very much your position. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is üdvözlendőnek tartom a non-paper kapcsán elfoglalt álláspontját a kohéziós politika jövője kapcsán milyen megközelítést javasolna. Legalább valami iránymutatást szeretnénk, és ezután a kohéziós politika jövőjével foglalkozó munkacsoporttal már is együttműködünk, és ez hamarosan bekerül a bizottságunkba. A második kérdésem pedig az, hogy a kohéziós politika az új finanszírozás, illetve pénzügyi eh, keretek között milyen hatással rendelkezik majd, amikor nyírbáljuk a költségvetést, mert egyrészt a pénzügyi válság sújt bennünket, és hogyan egyeztethető ez össze a keretekkel. Aztán szerettem volna a készségemet jelezni, hogy a regionális dimenziót e, szélesítsük, mert két alap szerepe lehet ennek, a régiók, a régiók közötti együttműködés vagy koordináció, területe a régiók dimenziója nélkül lehetetlen. Obermeier és Gudmanus úr következnek egymás után. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Ausztrákként szeretnék eh, kérdezni valamit főtitkár úrtól voltak-e már párbeszéd a következő biztossal, milyen várakozások vannak, mit szeretnének önök kérni a biztos úrtól? Thank you. Köszönöm szépen. Egy talán fájó kérdést feszegetnék. Hogyha megnézzük a pénzek sorsát Európa területi együttműködéseire a források összesen 2%-át eh, szánjuk a kohéziós keretből. 7,7 milliárd 2007 és 13 között ez az összeg. Ha megnézzük az előző kereteket, akkor azt látjuk, hogy a területi együttműködés szolgáló projektek, ami azt jelenti, hogy több ország vesz részt bennük, nem értek el 95%-ot sem, 91% környékén teljesítettek, tehát legalább 4%-kal elmaradtak, ez egyes országokban jobb, de, ott, de nem éri el összességében a 95-öt. És az új kilátásokról még nem tudunk részleteket, de az új irányítás és ellenőrzési rendszer, a területi együttműködéseknél 105 nem elfogadott programból azt látjuk, hogy 25 ezek között területi együttműködést céloz. Tehát hogyan látják az együttműködés lehetőségeit önök és mi közöttünk? hogy ezt a kétszázaléknyi pénzt jobban költsük el. Mert nagyon sok ország vesz részt ebben az együttműködésben, és ez egy érzékeny kérdés. És úgy tűnik, hogy a nemzeti kohéziós projektek mögött el vannak maradva a kohéziós, illetve a szociális alap tekintetében. Ön is így érzi el az információi alapján? Akkor kérem szépen, hogy a három kérdésre adjon választ, mint egy öt percben. Um, now future cohesion policy a jövőbeni kohéziós politika tekintetében elfogadtunk egy álláspontot, állásfoglalást. E, igen, ön tette fel ezt a kérdést. Itt van az állásfoglalás. Nem akarom a dokumentumot felolvasni, intézményi keretek és sok minden szerepel benne. Ezt múlt héten fogadta el a közgyűlésünk. Ezt tovább fejlesztjük majd az egyeztetéseink során, és természetesen, igen, a lehető legszorosabban szeretnénk önökkel együttműködni ez egyértelmű. Költségvetési korlátok, igen, természetesen ezek is vannak, de nagyon fontos hozzájárulás lehet a gazdasági és pénzügyi válságból való kilábalás területén a megfelelő regionális politika kidolgozása. Tehát ezt is látni kell, és persze meg lehet kurtítani a régió költségvetését, de akkor ki lesz majd a gazdasági növekedésnek a motorja, vagy honnan jön az innováció, és így tovább a gazdasági válsággal kapcsolatos felmérésünkből az derül ki, hogy a nagyon innovatív társaságok, gazdálkodók nagyon sokat fejlődtek és hatékonyabbá váltak, és a gazdasági válság sokkal kevésbé sújtotta őket, mint más vállalatokat. Az új biztos kérdése, igen, én pénteken egy sajtótájékoztató közepén értesültem, majdnem felugrottam az asztalra közben a háttérben folyt a közgyűlésünk, mert a regionális politikának az új biztos jelöltje regionális háttérből érkezik, és már felvettük a kapcsolatot, Az osztrák régiók a tagjaink között vannak, úgyhogy már volt egy megbeszélés közöttünk, és hogy mik az elvárásaink, hát nagyon sokra számítunk. Valószínűleg több az elvárásunk, mint amit ő teljesíteni tud, de Danuta Hübner asszony munkásságát szeretnénk, hogyha folytatná, aki kiváló munkát végzett a régiók fejlődése érdekében, tehát ennek a folytatására számítunk. A területi együttműködés, régiók közötti együttműködés kapcsán valóban igaz, ez egy kis hányada csak a forrásoknak a jövőben növelni kéne, de közben módszert is kéne váltani. Európában mindig arról beszélünk, hogy a sokszínűség, a kultúrák gazdagsága adja a mi erőnket, és ez a jövőnek az alapja, de végül e, gondot okoz, hogy az embereket a gyakorlatban e, hogyan hozzuk össze, hogy működünk együtt. És ez pedig egy kiváló eszköz az együttműködésre. A tapasztalat csere kapcsán viszont felvetődik a kérdés, hogy miért nem indítunk olyan projekteket, ahol különböző régiók együttműködnének egy-egy cél megvalósítása érdekében, és a források eléggé korlátozottan állnak erre rendelkezésre. Úgyhogy itt a jövőbe kell tekintenünk, mert én úgy látom, hogy a, az egyeztetéseink zajlanak, a politikusok találkoznak, pártól függetlenül felkészülten érdek, érkeznek, otthon már egyeztették a háttérinformációkat, és a kollégáknak azt mondják, hogy honnan származnak ezek a nézeteltérések. Tehát nem vesznek össze, csak megpróbálják a hátteret beazonosítani. Ha hogyha megnézzük a különböző európai országokat, háttereket, különböző érvek merülnek fel, a tények és a számok sem egyeznek, a valóság darabkák is különbözőek, de összeegyeztethetőek, és aztán hamar kialakul egy magasabb szintű tájékozottság a régió szintjén, mert többféle vonatkozást tudunk figyelembe venni. Én úgy gondolom, hogy a területi együttműködés is ezt a lehetőséget aknázná ki. Tehát a regionális politikában hozna hatékonyabb megoldásokat. És a magam szervezetét is hadd bíráljam egy kicsit. Az Interreg most már régóta létezik, és hát mindig léteznek különböző brosúrák, illetve megvan az internetes honlapjuk, különböző emberek hozzászólnak, tájékozódnak, de a kommunikációs stratégiát még fejleszteni kéne. Elnök Lohan úr kapja meg a szót, és az utolsó három hozzászólást kezdjük meg most. Bruto Inlandsprodukt stellen. Egy kérdést szeretnék feltenni a GDP csökkentésével kapcsolatosan. Láttuk, hogy az Európai Unió majdnem valamennyi tagállamában csökkent a GDP. Ez azt jelenti, hogy az Európai Uniós költségvetése is alacsonyabb lesz. Ugyanakkor más prioritások is előtérbe kerültek, környezetvédelem, válságkezelés, stb. Nos, meg szeretném kérdezni öntől, hogy ön úgy gondolja, hogy ez hatással lesz -e a regionális fejlesztésre? És? milyen módon lehet azt elérni, hogy azok a források, amelyek a regionális fejlesztésre szeretnénk fordítani, azok ne csökkenjenek? Köszönöm. Az új programok célja a régió közötti különbségek csökkentése, Kolárszka Bobinszka asszony Hát kimondottan ezeknek a régióknak a felzárkóztatására hozták létre ezt a keretet, illetve Kelet-Európára szeretnék utalni, Európának az egyik legszegényebb régiójára. És ha már itt a jövő regionális politikájáról kezdünk vitát, valószínű, hogy fel kell vetni azt is, hogy mi lesz ezekkel az eszközökkel. Tehát arra lennék kíváncsi, hogy a hatékonyságot hogyan értékelni ebben a programban, vagy az ilyen jellegű programok esetében. A Kelet-Lengyelország program konkrétan például. És ennek kimondottan az a célja, hogy a kelet-lengyel régiók felzárkózzanak. A keleti partnerségre kérdez? Nem. A kelet-lengyelország fejlesztését célzó programokat szerettem volna megkérdezni. kifejezetten felzárkóztató eh, célkitűzései vannak ennek a programnak. Arra lettem volna kíváncsi, hogy a hatékonyságról tud-e valamit mondani. Tehát nem a eh, keleti partnerségről szólt a kérdés. Luka Csievszka asszony, tessék. Az európai állampolgárokról, decentralizációról beszélt, és arról, hogy hogyan lehet optimálisan felhasználni az Európai Unió forrásait. A kedvezményezettek először is hozzá kell, hogy tudjanak férni ezekhez a forrásokhoz, ahhoz, hogy felhasználásról beszélhessünk, és ezt pedig rendkívül bonyolult eljárások szolgálják, amelyek komoly bürokratikus terhet rónak rájuk. Tehát a kérdésem az, hogy milyen intézkedéseket hoznak az bürokrácia csökkentésére, és hogy egyszerűbben hozzá lehessen jutni a forrásokhoz. Mert gyakorlati szakemberként én gyakran szembesültem azzal, hogy bizony nagyon bugyuta eljárások nehezítik, akadályozzák a forrásoknak az elérhetőségét és a kedvezményezettek emiatt nehezen jutnak hozzá a támogatásokhoz. Aztán a környezetvédelem kapcsán kérdezném, hogy illetve regionális környezetvédelmi munka kapcsán kérdezném, hogy a környezetvédelem egy komoly versenyelőn lehet a régiók számára. Azt is tudom, hogy azok az önkormányzatok, ahol a Natura 2000-es területek valamelyiket található, azok az önkormányzatok kivételt képeznek a finanszírozható körben, tehát nem jogosultak más természetvédelmi forrásokra naturán kívül, mert nem standard területeknek minősülnek, úgymond. Erre kérdeztem volna rá, hogy van -e esetleg receptje a megoldásra. Um, Igen, hát van gond a GDP-vel, mert hát mindenhol csökken, egész Európában. És eh, ez azt jelenti, hogy nagyon nyomás a költségvetéseken. A nemzeti kormányok azt mondják, hogy eh, kevesebb eh, a pénz. Beszéltünk már erről a non-paperről, erről a szakértői anyagról, a, a, akik Barózónak készítettek egy tanulmányt. Tudniuk kell, hogy magas szintű kormányszinten lehet, hogy erről majd lesz szó később. Nos, kormány szinten erős lobby van a regionalizáció visszafordítása mellett, illetve az EU költségvetésének megnyírbálása mellett. Azt gondolom, hogy a brit elnökség során valójában Merkel volt az, aki ezt a vitát csirájában folytotta el, mert Németországon belül is sokan akarnák visszafordítani a regionalizációt, kevesebb pénzt adni az EU-nak. És legyünk tudatában annak, hogy ez a legnagyobb veszély az európai regionális politikára nézve. A nettó befizetők részéről fenyeget ez a veszély valójában. Igen, vannak beszélgetések és viták egyéb prioritásokról is. Adtam egy példát, mondtam egy példát az energetika, például, hogyha ezt decentralizálják, akkor az gyakorlatilag regionális innovációhoz, regionális foglalkoztatottsághoz vezet. Hogyha megfelelően támogatják a regionális politikát, akkor ez egy módja lehet a gazdasági válságból való kilábalásnak, nyilván gazdasági növekedésre van szükségünk, amit elsősorban a közép- és kisvállalkozóktól várunk, akik pedig elsősorban a régiókban tevékenykednek, tehát helyi szinten tevékenykednek. Vannak erre példák, hogy hogyan működnek ezek. Nem arról van szó, hogy valaki egy kormányhivatalba kitalál, hogy na itt létrehozunk valami klasztert, és ez majd kihozza az országot a a, a, a válságból. Nem, hanem egymásra épülő kis és középvállalkozások következnek be, indulnak be, és aztán azokból, mint egy spontán kialakulhat persze egy komoly klaszter. Ez tehát regionális szinten történhet meg. Nem gondolom, tehát hogy egybeállítható, vagy szembeállítható egymással ilyeténképpen a környezetvédelem és az energetika. Nyilván van az Európai Uniónak számos szakpolitikája is, és vetélkedés zajlik a pénzekért. Kelet-Európa. Nos, a lengyelországi régióknak nyújtott anyagi támogatás hatékony-e? Nos, hát nem vagyok benne biztos. Én értem a kérdést, a hatékonyság megítélése szerintem attól függ, hogy a regionális politikusok részt vehetnek-e benne. Azt gondolom, hogy a regionális politikusoknak részt kell venniük a pénzek felhasználásában. A jelenlegi kormány az én információim szerint Lengyelországban telepíteni akar hatásköröket a régiók felé. Nos, hogyha ez így van, akkor ezt én üdvözlöm. De hadd hozzak egy példát egy másik országból, Szerbiából, amely rendkívül centralizált volt ország, egyetlen egy autonóm tartománya van a vajdaság, és gyakorlatilag minden hatalmat Belgrádban akarnak megtartani. Minket meghívtak kelet-szerbiai polgármesterek, és azt mondták, hogy több pártból több pártot képviselünk, és egy regionális fejlesztési ügynökséget szeretnénk itt létrehozni eh, Kelet-Szerbiában, amit egyébként az EU képviselete támogat, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor eh, Belgrád hanyagolni fogja Kelet-Szerbiát, eh, ugyanis nem fejlesztik. Nos, egy ilyen gazdaságfejlesztő ügynökségre van szükségünk, mondták Nos, ez, az én benyomásom az volt, hogy ez, ez egy közös dolog eh, egész Kelet-Európában, eh, alulfejlett régiók vannak, amelyek ki akarják magukat emelni eh, a válságból, azok a politikusok például erre tettek kísérletet a hozzáférés a, az anyagiakhoz, illetve az alapokhoz, administratív terhek és bürokratikus terhek jönnek itt szóba. Ricardo Illit meghívta Barózó a magas szintű munkacsoportba, amelynek a mai napig is tagja és remélhetőleg ez a magas szintű munkacsoport majd eredményeket fog elérni. A saját szervezetünkön belül, a közgyűlésen belül döntöttünk, hogy felállítunk egy olyan munkacsoportot, amely a különböző finanszírozási mechanizmusokat vizsgálja az Európai Unión belül. És aztán majd jelentést teszünk az önök asztalára, mert hát önök az egyetlen szövetségesünk. És azt szeretnénk elérni, hogy a különböző dj k által irányított pénzalapok programjaihoz való hozzáférés a lehető legkönnyebb legyen a régiók számára. A Fekete-tenger partján például vannak keleti partnerségi régiók, EU-s régiók, és vannak olyan régiók, eh, amelyek az előcsatlakozási alap által is érintettek. És ennek különböző administratív háttere van. Teljesen, más a bürokrat, teljesen mások a bürokratikus szabályok. Egész eh, Fekete-tengert átfogó programok eh, indítása valójában szinte lehet lehetetlen. Természetesen, hogyha majd megszületik, megszületnek a javaslataink, az önök asztalára tesszük le ezeket. Elnök, köszönöm szépen az főtitkár úrnak, hogy eljött hozzánk, Európai Régió Közgyűlése. És hadd mondjam el, talán az önök nevében is kollégák, hogy szeretnénk együttműködni az Európai Régió Közgyűlésével megkérjük majd a titkárságunkat, hogy az önök anyagainak köröztetését oldják meg, az önök dokumentumai jussanak el a mi képviselőinkhez, és hát természetesen, aki fel akarja venni önökkel a kapcsolatot, az megteheti. Igen, valóban, akár velem is, akár az egyes szakterületekért felelős kollégákért www.aer.eu, és ott látják a kollégák névsorát, akik szakterületekért felelősek, de ott vannak az én elérhetőségeim is. Elnök, köszönöm szépen. Ön miatt most kicsit késésben vagyunk, de be fogjuk hozni. Következő napirendi pontunk. Remélem, hogy Kirilov úr itt van. Itt van Kirilov úr. Tehát szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy van egy probléma, amelyet a Lisszaboni szerződés hatályba lépése okoz, ugyanis vannak még folyamatban lévő ügyek, folyamatban lévő rendeletek, és ezek sorsa kicsit bonyolult. Először is Megadom a szót Kirilov úrnak, majd utána az EU bizottság képviselője következik. Köszönöm, elnök asszony. A késői kezdés miatt megpróbálom összefogottan elmondani, amit szeretnék, de alapvetően arról van szó, hogy arra szeretném megkérni az Európai Bizottságot, hogy hallgassák meg a kollégákat, mert bonyolódnak a dolgok, de lehet, hogy a lényegi részekben nem is tudunk belemenni. Nem örülök különösen ennek a, nem, nem így mondanám, hát nem ez a kedvenc megbizatásom eddigi parlamenti karrierem során, de valakinek ezt is meg kell e, csinálnia. Tehát itt átláthatósági problémákról van szó, ugyanis az eljárások megváltoznak, a Lisszaboni e, eljár, a Lisszaboni e, e szerződés miatt új hatáskörök kerülnek új hatáskörök kerülnek az Európai Parlamenthez. Tehát például egyetértési eljárásból együtt döntési lesz számos területen, új hatáskörök kerülnek tehát az Európai eh, Parlamenthez. Ugyanakkor vannak bizonyos gyakorlati és jogi kérdések, mielőtt eh, a javaslatokkal ténylegesen érdemben foglalkozhatnánk. A parlament eh, mikor minősül mikor minősítik úgy, hogy a parlamenttel konzultáltak? Például az az omnibus közlemény, amelyben minden folyamatban lévő javaslat szerepel, már erre is érvényes lesz-e az eljárás megváltoztatása. Ugyanis amíg ezt meg nem tudjuk, addig nem tudunk elkezdeni, nem tudjuk elkezdeni a munkát. Melyik javaslatot fogják átalakítani és újra benyújtani a bizottság elé, mert ellentmondásos híreket hallunk, bár talán tisztázódni látszanak az ügyek. A július 22-i anyagot kapjuk meg, vagy pedig egy újabbat azt hiszem, hogy újabb anyag lesz talán, ezt hallottam a legújabban. A, a javaslatokat a nemzeti parlamentek is megkapják-e, mert ott is értelmezési különbségek vannak a parlament és az Európai Bizottság között. A parlament jogi szolgálata úgy gondolja, hogy ezt el kellene küldeni a nemzeti parlamentnek is. Mi lesz a hatásköri összeütközés problémájával, ugyanis a parlamentnek a foglalkoztatási bizottsága is illetékes bizottságnak bejelentkezett ebben a témakörben. Mi lesz tehát a döntés ebben a hatásköri vitában a két szakbizottság között? Nos, amikor mindezt tisztáztuk, és a parlamenttel konzultáltak, akkor kezdhetjük el a munkát a dossziéban szereplő anyagokkal kapcsolatban. De én nekem megvan az a félelmem, hogy ez egyhamar nem kezdődhet meg, ugyanis mindenki a válsággal foglalkozik, és az a félelmem, hogy mire egyáltalán mi elkezdhetünk ezzel dolgozni, a válság már úgymond véget is ér. Egy második munkadokumentumról is az elnök megszakította a hozzászólót. Tehát e- ezzel majd később kezdünk el foglalkozni. Most itt arra lenne szükség, hogy az önök véleményét megismerhessük. Tehát a kollégáknak mi a az álláspontja azzal kapcsolatban, hogy most akkor hogyan lépjünk tovább. Pozdináró úr, köszönöm elnök asszony. Én üdvözlöm a Lisszaboni szerződés hatályba lépését, ugyanakkor rendkívül fontos, hogy a módosító a rendelet módosítóit a lehető leghamarabb elfogadhassuk. Mert a rendelet egyszerűsítésének az értelme az, hogy a válság során segítsünk az országoknak, nem pedig postmortem E, teljesen nyilvánvaló, hogy a változások elhalasztása miatt egyszerűen elkéshetünk, különösen azokban az országokban, amelyekben a legnagyobb szükség lenne ilyen segítségre. Most, hogy a koreperben megszületett a kompromisszum, jó lenne elkezdeni a munkát a megállapodás alapján. Új javaslat az Európai parla az Európai Bizottság részéről valójában visszalépésnek számít, és ezt nem is fogadhatjuk el, mert mi itt az európai polgárokat képviseljük. Azt szeretnénk, ha ezeket a rendelkezéseket már 2000 7-es 2013-as programozási időszak első felében, vagyis még most eh, végrehajtsák, illetve bevezessék eh, amennyiben nem így történik, az a mi szakbizottságunk veresége is. Ami pedig a foglalkoztatási bizottsággal való hatásköri ütközést illeti, ez valója, ennek valójában nincsen semmi szilárd alapja. Az egyetlen okuk erre az, hogy késleltessék az intézkedéseket, eh, és ezek az intézkedések már csak akkor kerüljenek meghozatalra, amikor már nincs is rájuk szükség. Tehát én elnökasszony önhöz személyesen az alábbi kérést intézem a lehető leggyorsabban az elnökök értekezlete hozza meg a döntést, ugyanis nem tudjuk megmagyarázni az európai polgároknak azt, hogy azért vallottunk kudarcot, mert valami bürokratikus probléma megakadályozott bennünket abban, hogy rendezzük ezt a dolgot. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem fogok visszatérni arra, ami korábban elhangzott, hogy ez az egész helyzet nagyon abszurd. Van egy bizonytalanság a szöveggel kapcsolatosan, amit majd meg fogunk kapni. A dátum, amely vonatkozik ez a szöveg, és teljesen egyetértek Butináró úrral, elérkezett a pillanat eh, ahhoz, hogy segítsünk azoknak az országoknak, amelyek a legjobb megszenvedik ezt a válságot, hogy kezeljék ezt a válságot, és ezért szük, arra van szükség, hogy minél előbb rendezzük ezt a dokumentumot. Egyhangú tanácsi döntés született, és úgy gondolom, hogy ez a legjobb megállapodás, ami megszületett. Ugyanakkor ö, gyorsan el kell oszlatni a bizonytalanságokat. Mindannyian örülünk annak, hogy hatályba lépett a Lisszaboni szerződés, mert úgy gondoljuk, hogy az a demokráciát elősegíti. Ugyanakkor gyorsan kell lépnünk, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy azonnal tudjunk lépni a gazdasági válság hatásainak a kivédésére a különböző régiókban a nemzeti parlamenteket milyen módon fogják interpellálni, az mindent fel kell használni, minden eszköz fel kell használni annak érdekében, hogy ezt elősegítsük, és úgy gondoljuk, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépése nem szabad, hogy hátráltassa ezeket a rendelkezéseket, mert ezek igen aktuális kérdések. Az előadónak megerősítem, hogy hajlandó vagyok, és nyitott vagyok arra, hogy együtt a többi árnyék találkozunk a bizottsággal annak érdekében, hogy a um, Lisszaboni szerződés hatályba lépése ne késleltesse ezt. Olyan úr. Vă mulțumesc, doamna președinte. Și eu vreau să susțin aceeași, același punct de vedere ca și colega mea, doamna Aconi. Én támogatni szeretném az előttem szólókat. Szerintem is el kell kezdenünk foglalkozni ezzel a bizottsági anyaggal, mert különben nem tudjuk felhasználni az európai pénzeket a válságból való kilábalásra. Nagyon örülök annak, hogy az álláspontok itt közel vannak egymáshoz a frakciók között, Eh, még Postináró úrral is eh, abszolút egyetértek. Az Európai Unió intézményeit közelebb akarjuk hozni a polgárokhoz, erről szólt a Lisszaboni szerződés is. Ez a jelentés eh, különösen az új tagállamok számára fontos, és szociális, gazdasági, területi kohéziót szeretnénk elérni. Márpedig, ha így van, akkor a lehető leggyorsabban el kell indítanunk ezt a folyamatot ebben a bizottságban, és minden frakciótag véleményét figyelembe kell venni. Chairman, uh, I would be uh, with a different mind. I will try. Godmanis úr, én másképpen fejteném ezt ki. Elmondom miért. Én egy teljes jogú tagja vagyok a Költségvetési Bizottságnak, illetve e, jelentéstevő és a Költségvetési Szakbizottság előtt meg kell magyaráznom, hogy hogy működik ez a terület. Egészen röviden kifejteném. Ha megnézzük, hogy a szociális alapot hogyan e, költötték el országos szinten a válság előtt. Itt most nem emelnék ki országokat, mert nem lenne etikus. De 2000 és 2006 között voltak országok, amelyeknek el kellett érniük a 95%-os kifizetést. Tehát a vállalásokra kifizetett pénzek 95%-ot kellett, hogy elérjenek, és 5%-ot később teljesítettek, de voltak 83, 73, 81%-os országok, tehát sokkal alacsonyabb szinten teljesítettek. És ez még a válság előtt volt. Ez az első dolog. Aztán a 95%-ot hozó országok esetében is felmerül a kérdés, hogy hogyha nagy az eltérés, akkor nem úgy van az, hogy az Európai Bizottság bürokráciája okozza, hanem könnyen láthatjuk a fegyelmezettségnek az eltéréseit, tehát nem érkeznek be a bizonylatok, a dokumentumok, ez az egyik probléma, a másik pedig, hogy mintegy 16 milliárd forrás nem érkezett meg még az előző programozási időszakból, meg a kohéziós forrásokat is ideértve. Ezeket ugyanis 2010-ig kell bizonylatokkal alá támasztani. De hogyha a szociális alapot nézzük, akkor ott is sokkal-sokkal rosszabb számokkal találkozunk. Aztán az új időszakot tekintve a legutóbbi eredmények, a legfrissebb eredmények, amelyekkel rendelkezik a Költségvetés és a Regionális Bizottság. Ezek alapján havi szinten látjuk, hogy a szociális alap esetében igen-igen komoly eltérések vannak. 13, ország, 13 százalékról indul, és 50 százalék a felső vég. Tehát több mint három és félszeres a különbség. Aztán, hogyha megnézzük az országok és a válságok válság hatását, akkor azt látjuk, hogy nincsen egyértelmű összefüggés, hogyha a grafikonon nézzük. Tehát nem arról van szó, hogy a válság miatt nem teljesítettek a gazdasági problémákra tekintettel. Ez nincs így. Utolsóképpen pedig nem tudom a 2010-es 122 milliárdos eh, keretet ma dolgoztuk eh, fel a Költségvetési Bizottságban, például a tejalap, a gazdasági kilábalás, fellendítés. Tehát 2010-től nem lesz további pénz. Hogyha két év alatt ezt a 6,6-ot akarunk, eh, el akarjuk érni, 2009-ben 3, és 2010-ben 3, Hát nincsenek tartalékok a költségvetésben, szinte nullával egyenlők, 0,7 eh, millióról van szó. Tehát, hogyha a 6,6-ot akarják 100%-os arányban felhasználni a tagállamok, akkor ez nem lesz könnyű. A 2009-es eh, keret már csak 20 napig áll rendelkezésre, úgyhogy ez szinte lehetetlen. Reálisabbak legyünk úgy gondolom, hogy nem csak érzelmesen kell ehhez közelíteni, hanem körültekintően. Aztán újdonság még itt a, hitel oldal. A, az intézmények, amelyek ezt felügyelik, és a 2011-12-13-as években, hogyha a kifizetéseket csökkentik majd a 2009 és 10 miatti kiadásokra tekintettel, akkor nagyon sok probléma adódik, majd fel kell emelni a kamatot, de a fő probléma az, hogy vagy túl késő már most is, mert nincsen benne a költségvetésben, a második pedig elnézést, hogyha országos szinten nézzük, elemezzük, akkor azt látjuk, hogy a válság előtt és a mostani végrehajtási szint az eltérő, és nem arról van szó, hogy a válság miatt nem tudták a szociális alapot felhasználni, és említettem, hogy a kohéziós alapnál is 4 45 félszeres különbségek vannak. Vannak 10% körüli országok, meg 50% körüli országok. Tehát, valami komolyabb háttere van ennek a problémának, a számokat kell elemezni. Vagy a költségvetési és a regionális szakbizottságból hozunk létre egy közös munkacsoportot. De ez nem egy könnyű probléma, és a Költségvetési Bizottság az EU bizottságot meg fogja majd kérdezni, hogy mi lesz azokkal a pénzekkel, amiket nem fizetnek ki, mert az országok nem tudták felhasználni. Vagy átviszik, vagy pedig elvesznek a szociális alapforrásai is. Én úgy gondolom, hogy nem szabad mindig csak a bizottságot nyüstölni, hogy legyen még több forrás, azt föl is kell tudni használni. Elnézést kérek, hogy erről kell tájékoztatnom önöket, de hiába támogatnánk a tagállamokat, például az én hazámat is, tehát nem annyira könnyű. Köszönöm. Schröter asszony. Ja, also ich möchte mehr zum Verfahren sprechen, weil äh, ich glaube es... Az eljárásról szeretnék beszélni mert senki nem értette pontosan, hogy mi is lenne itt az eljárás. A helyzet a következőképpen áll. A korábbi eljárás szerint van egy értékelési és jóváhagyási eljárás van, azaz, ami bizottságunknak olyan álláspontot kellene meghoznia, amelyben megad egy mandátumot az előadónak, aki részt vesz személyesen ezen az eljáráson a tanács és a bizottság között. Nos, ezt a mandátumot megadtuk az előadónak, igen vagy nem, kértem én az értékelés folyamatában a parlament nem vállalta fel a saját felelősségeit. Mindig azt mondtuk, hogy az előadónak kapnia kell egy tárgyalásos mandátumot. Egyelőre még nem kapta meg ezt a mandátumot, ezt a tárgyalásos megbízást. Mindazt, amit elértünk eddig, tehát nem ér semmit. A probléma az az, hogy a régebbi, a korábbi eljárás szerint ezt nem tudjuk megcsinálni. Van egy tényleges egyetértés, az egy tanácsnál is eljártunk, de milyen módon tudunk a továbbiakban eljárni? Nos, azt lehet mondani, hogy a tanács már véghez vitt egy olvasatot, de a parlament még nem hozott meg semmilyen álláspontot. Egyelőre nincs mandátuma az előadónak. A minimum, amit meg kellene tennünk most, az, hogy meglegyen ebben a parlamentben és ebben a bizottságban egy olyan eljárást elindítani, annak érdekében, hogy megadjuk a mandátumot az előadónak. Máskülönben mi történik? Az történik, hogy lemondunk a jogainkról. Ez lenne az én javaslatom, és akkor még eltekintünk egyenlőre a különböző eh, konfliktusokról. Tehát majd később eldönthetjük azt, hogy a régi vagy az új eljárás szerint fogunk eljárni, de úgy gondolom, hogy az előadónak meg kell adni a mandátumot, nem csak egy munkapapírt kell kidolgoznia, hanem munkadokumentumot, hanem egy tényleges jelentést. A tényleges jelentés alapján aztán el tudjuk dönteni, hogy milyen módon járunk el a klasszikus eljárást, vagy egy új eljárást fogunk kezdeményezni. Ez lehetséges aztán van még nyolc hét, amit kapnak a nemzeti parlamentek, úgy gondolom, hogy végül is párhuzamosan is dolgozhatunk, tehát a szakbizottságunknak az a feladata, hogy figyelembe vegye azt a nyolc hetet, függőbe hagyja, mert ott van a, bizot, a tanács dokumentuma, mi tudjuk nagyon jól, hogy most a bizottság elfogadja a tanács dokumentumát, mi ebből a feltevésből indulunk ki, rendben van, fogjuk meg a Koreper dokumentumát kiinduló pontként, és azt mondjuk most, hogy ezt javasolja a bizottság, tehát ez elvileg lehetséges, és ebből a Koreper dokumentumból kiindulva meghozunk egy döntést, és adunk egy mandátumot az előadónak. Ez lenne a feladatunk, tehát eddig ezt még nem teljesítettünk. Ezt az eljárást kellene követni, annak érdekében, hogy legyen egy mandátum, és aztán elkezdhetjük megvitatni azt, hogy mit akarunk csinálni. De most mit akarunk, mit csinálunk? Most csak várjuk azt, hogy lejárjon ez a nyolc hét, és, és nem tudunk mit csinálni. A másik oldalról meg mindenképpen jogbizonyosságot kell nyernünk, tehát hogy biztos alapokra kell meghozni a döntésünket, meg kell nézni akkor, hogy a korábbi eljárás, vagy a Lisszaboni szerződés szerint fogunk eljárni, de meg kell tudni az, hogy mi a tartalma ennek. Jelenleg nem tudjuk, hogy mi a tartalma, mert egyelőre nincs bizottsági határozat, nincs még vita, ez a bizottságban, tehát szeretnénk tudni az, hogy mi az eljárás. Ez az első, amit tisztázni kell. Mi az alap dokumentum, amiből ki kell indulni, aztán jönnek a módosítások, hozunk egy határozatot, megadjuk a mandátumot az előadónak, és egészen addig mindenki a saját nevében fog tárgyalni, és nem a, a politikai csoport nevében, mert informális módon tudunk addig eljárni, de hivatalosan nem. Köszönöm. Tolra úr, következik. Köszönöm szépen, ami az eljárást illeti. Csatlakozom az előttem szóló kolléganőhöz. A néppártnál mindenképpen lépni kell és tenni kell valamit, ugyanis ez a téma igen fontos, ami céljaink is világosak kellene, hogy legyenek, és van egy dolog, ami számomra nagyon fontos. Gyorsan kell adatokat kapnunk a bizottságtól annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy milyen forrásokról van szó és aztán hogyan tudunk eljárni, amennyiben a dolgok nem jó irányba fordulnak. Tehát eh, amikor túlságosan sok a bürokrácia, vagy illetve eh, más egyéb akadályok jelennek meg. Ezről kell beszélni. Mindenképpen gyorsan kell lépni, mert úgy gondolom, hogy ki kell aknázni ezeket az új feltételeket, amelyeket a Lisszaboni szerződés biztosít. Eh, Björökön eh, képviselő. Elnézést kérek, elnök asszony. Kedves kollégák, azt szerettem volna mi, hogy a foglalkoztatási bizottságban úgy gondolom, hogy a szocialista párt egyik tagja követelte azt, hogy a foglalkoztatási bizottság ragadja meg ezt a dossziét, de azt javaslom, hogy tárgyaljuk meg, beszéljük meg, hogy nem lehetne vissza, nem tudnák visszavonni azt a kérést ott a másik szakbizottságban, annak érdekében, hogy gyorsabban haladjunk. Very briefly, I would like to... Egész röviden tájékoztatnám én válaszoltam Perváns Berez asszony levelére. És a bizottsági elnökök értekezleten nem tárgyalhatja igazából ezt az ügyet, amíg a parlament el nem indítja a megfelelő eljárást, úgyhogy e, e pillanatban többet nem tehetünk, de aktívan nyomon követjük ezt. Most pedig Rudolf Nisler, Európai Bizottsági Igazgatót szeretném felkérni, hogy tájékoztasson bennünket a Bizottság meglátásairól. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság határozatot készít elő a mai nap tárgyalunk majd erről az úgynevezett omnibus ügyről, és az omnibus határozat keretében majd erről is beszélünk. De ha már nálam van a szó, a jogi szolgálat által követett irányvonalat szeretném bemutatni. Meglátásuk szerint az Európai Bizottság már is hivatalosan átadta az Európai Parlamentnek, történetesen júliusban, a hivatalos hozzájárulási eljárás keretében az eredeti javaslatot, és emiatt nincsen további előterjesztés, tehát nincsen szükség további előterjesztésre az EU bizottság részéről, és hivatalos új javaslat ezért nem érkezett. Azonban a jogászaink egyértelműen kijelentették, hogy azóta más politikai helyzet alakult ki a tanácsban, és ez egy közbenső lépésen át oda vezetett, tehát egy EU-bizottsági non-paper segítségével egy közbenső javaslat született, amely végül is a koreperben elfogadott egyhangú határozattal nagyjából egybevág, és a politikai tények szerint a koreper a határozata arról rendelkezik, hogy folytatnunk kell a munkánkat. Fölmerült a jogi kérdés is abban az értelemben, hogy a tanács hivatalosan áthathatja e ezt a döntést az Európai Parlamentnek. Én szeretném ezt tisztázni a tanács jogi szolgálatával, hogy van-e erre lehetőség, hogy hivatalosan átadjuk ezt a dokumentumot az Európai Parlamentnek. Ahogyan mindannyian tudják, az EU bizottságok a Koreper határozatát tényként elfogadja és az intézmény érdekében a lehető leggyorsabban szeretnénk előre haladni. Hogy részint az egyszerűsítést, másrészt pedig az érintett országok anyagi támogatását a lehető leghamarabb végre tudjuk hajtani. És itt most abban az összefüggésben nézem ezt a kérdést, hogy szeretnénk az Európai Parlamentet és a tanácsot is bevonni az együttdöntési eljárás keretében. És a további munka három oldalú egyeztetés keretei között folytatódik. Erre minél előbb sort kell keríteni szerintünk. Elnök, köszönöm. Az EU bizottsághoz szeretnének-e további kérést intézni, vagy szeretnének-e további ügyeket tisztázni, vagy elég ez? Akkor úgy veszem, hogy kellően tisztáztuk a helyzetet. Úgy néz ki a mostani állapot, hogy a parlamenttől meg kell, hogy kapjuk az egyetértő nyilatkozatot, és két hónapja egyeztettük ezt az eljárást, és informálisan a lehetőségek határain belül már is együttműködünk. Hogy ne csúszson ez az eljárás, ami után a nemzeti parlamentek jóváhagyását megkaptuk. Az én értelmezésem szerint az eddig felszólalók támogatták azt, hogy a Koreper döntése szerint folyjék tovább a munka, anélkül, hogy tudnák, hogy az EU bizottság, illetve a tanács mit is küld, vagy küldött a parlamentnek. A jelentéstevő véleménye alapján dolgozunk majd mi is a jelentésünkön, de a parlament egyetértésére szükség van ehhez. És az EU bizottság, a tanács vagy a bizottság szervezetén keresztül gondolkodik azon, hogy hogy lehet hivatalosan megküldeni a parlamentnek a dokumentumot. De szeretnénk ezt minél gyorsabban és az eljárások alapján végrehajtani. Amennyiben nincs további észrevétel, de mégis, Sötter asszony.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 Van egy probléma, a szakbizottságunknak nincs álláspontja, nincs mandátuma az előadónak, tehát nem vehetünk részt a trialógusban. A parlament ezen lemond a jogairól, és úgy gondolom, hogy azonnal szükséges az, hogy ön, elnökasszony, megtegyen mindent annak érdekében, hogy mi is kifejthessük a véleményünket. Azaz, hogy legyen egy jelentés, hogy legyenek a módosító indítványokhoz egy határidő, annak érdekében, hogy lehetőségünk legyen arra, hogy részt vegyünk a trialógusban. Különben kizárnak minket az egész folyamatról jelenleg, kizárni vagyunk zárva. A bizottság ezt megerősítette. Ők betartották a határidőket, de mi teljesen le vagyunk késve. Ez sajnálattal mondom, teljesen nem méltányos megítélése a helyzetnek, mert a Regionális Fejlesztési Szakbizottság nem kapta meg még a, az anyagot, a plenárison el kell, hogy fogadják, és az Európai Parlament ezt még nem tette meg. Tehát nézeteltérés alakult ki a bizottság és a parlament jogi szolgálatai között. Tehát arra volt lehetőség, Kirolov úr az utóbbi két hónapban ezt tette, informálisan egyeztetett, hogy a rendeletnek a tartalmát megismerhessék, hogy amint hivatalosan erre lehetőség lesz, akkor folytatódhasson az eljárás, de nem szekhetjük meg a szabályokat regionális bizottsági szinten, de természetesen mm, támogatjuk azt, hogy időben megtörténjen minden. Kirillov úr, egyetértek önnel, elnök asszony. Ah, uh, természetesen a parlament jóváhagyására szükség van. A szakbizottság megfelelő utasítások alapján járhat el, különben nevetségessé tesszük magunkat. Nem tudjuk, hogy hivatalosan mit fogunk kapni az utóbbi héten. Kaptam bizonyos jelzéseket, hogy ez és ez lesz a tartalma, most pedig más jelzéseket kapok. Tehát nem javasolhatom, hogy a szakbizottság egy ismeretlen tartalmú dokumentumról előre állást foglaljon. Hogyha megkapjuk a vonatkozó anyagot, akkor azzal már tudunk mit kezdeni. És természetesen a a bizottsági elnökök döntésén múlik, hogy végül a mi szakbizottságon kapja -e meg a témát. Remélem, és hálásan nyugtázom a kollégák segítségét, hiszen végül is tudnunk kell, hogy e, részt veszünk ebben, vagy nem. Schröder asszonya egyetértek. Hivatalosan el kell majd végeznünk a munkánkat, de ez nem a mi hibánk, hanem a tanács hibája, amely már több hónapja gatyázik ezen az ügyön. És egyszer informálisan megbeszéltük ezt, de még az első lépést se tehettük meg addig, amíg a dokumentum meg nem érkezik. Úgyhogy megértem a kollégák aggájait, hogy bizony ez időigényes, de mindent elkövetünk majd, hogyha hivatalosan megindul az eljárás és hogyha az omnibus csomag keretében a javaslat megérkezik a parlamenthez, akkor a magunk lehetőségeinek megfelelően mindent elkövettünk, hogy megszülessen a döntés. Elnök, észszerű módon feltételezhetjük, hogy az omnibus ügyben az EU bizottság meghozza a döntést, és a parlamenthez kerül, a plenáris még decemberben a regionális bizottsághoz utalhatja a témát, és a szándékom a következő célkitűzés, hogy a jelentés tervezet első olvasata januárban megtörténhessen, ami január 20-valahanyadika, 25-e lehetne a, az együtt döntés első olvasatban január vége. A módosításokról 8 hét után kell szavazni. A zárószavazást nem tudjuk megtartani, ebben egyetértünk, viszont az első olvasat az lehetséges januárban. I think we, we have more or less uh, agreed. Azt hiszem, hogy nagyjából egyetértettünk akkor ebben. Yes, Madam Schröter. Schröter asszony, tessék. Frau Vorsitzende, um... Elnök asszony, ha igaz, hogy még nem kaptuk meg a jelentés, akkor miért mondja a bizottság az, hogy volt egy jelentés? Ezt tisztázzuk ezt a kérdést. Én nem akarok itt polemizálni, egyszerűen csak úgy tűnik számomra, hogy már régóta ismerjük azt a dokumentumot, és nem reagáltunk, és nem foglaltunk állást, sem az értékelést, illetően sem semmilyen más álláspontot nem foglaltunk. Nem követtük azt az eljárást, amit követni kellett volna. Talán egy mandátumot kellett volna adni az előadónak, talán ebben az esetben gyorsabban haladtunk volna. Most el kellene mondani, az, hogy meg kell várni a hivatalos megbízást. De nekünk van egy belső eljárásunk is. Egyrésztről mandátumot kell adni az előadónak, kell, hogy legyen egy határidő a módosítók benyújtására, meg kellene kapnunk a dokumentumot, megnézni, hogy milyen opciókról van szó, hogyha már úgy gondolja, hogy a mandátum decemberben meg lesz. Tehát van egy elképzelésünk már a módosító indítványok benyújtásának határidejére, tehát miért nem rögzítjük le most? Nem azt mondom, hogy az ön hibája az, hogy a dolgok egy kicsit így elkéstek és kicsúsztak a kezünkből, de szerintem itt a pillanat ahhoz, hogy meghatározzuk, hogy mi az eljárás, és arra kérem önt, hogy legyen aktívabb. Niszleroy úr. Köszönöm. Azt gondolom, hogy egy formális álláspont kialakítása az fontos lenne a titkárságunk egy rövid tájékoztatót készíthetne, hogy tényleg rendelkezzünk minden fontos információval, és hogy megtudjuk, mikor továbbítják hivatalosan az anyagot. Minden frakciót súlyosan érint ez az egész eh, probléma, eh, ez a társfinanszírozás eh, eltörlése ügy, amely annyira vitatott, és ezért sem akartuk belevetni magunkat ebbe a az egész vitába, de hát már így történt. Egyértelmű, hogy az eredeti anyaggal nem voltunk elégedettek. Nagyon jó esély van rá, hogy decemberben egy formális álláspontot tudunk elfogadni, mert most már készen vagyunk, készen állunk erre, és ami pedig az asztalon van, a tanácsi javaslat, azt gondolom, hogy onnantól kezdve tovább lehet lépni, mert az egy nagyon pragmatikus javaslat volt. Nem is akarnék ezzel én különösebben zavarokat okozni. Csak még egyszer összefoglalva, azt gondolom, hogy kéne egy kis feljegyzés a titkárságtól, amely az álláspontunkat kifejti, második mondani valón pedig, hát ne gondoljuk azt, hogy hibáztunk volna, lehet dolgokban egyet nem érteni, mindenki tegyen meg mindent, hogy segítse az előadót. Ha megkapjuk a javaslatot, akkor majd foglalkozunk vele, elfogadjuk. Eh, sí, una aportación. Igen. Hozzászólnék a dokumentum tartalmához és az eljáráshoz. Az eljáráshoz én támogatom a kollégáinknak a javaslatát, hogy gyorsítsuk fel azt az eljárást, és eh, vegyük figyelembe a Koreperen elért egyezményt, egyességet, és úgy gondolom, hogy az európai szociális alapnál mindenképpen el kell járni, és megfelelő kompromisszumot kell elérni, és ez nem szerepelt a mm, bizottság eredeti javaslatában. Nem szabad ezt figyelmen kívül hagyni. Köszönöm. So I, I, I assume that the commission will be... Nos, akkor én úgy veszem, hogy eh, a főigazgatóság eh, képviselői is majd nyomást gyakorolnak a főtitkárukra, hogy lehetőleg hamarabb érkezzen meg az anyag a parlamenthez, és akkor januárra első olvasatban elkészülhet az anyag. De most jelenleg nem dönthetünk, mert nincsen semmi, ami alapján ezt tennénk. Ha nincs más megjegyzés, akkor ezt zárjuk le. És megyünk tovább. Hatos pont jön. Jelentés a bizottság. Elnézést. Ask for the floor. Bizottság akar szólni. Again, just, just... Köszönöm. Csak tényleg minden legyen világos. Az Európai Bizottság az eljárással kapcsolatos álláspontot továbbítja ahogy ezt mondtam, nem lesz a bizottság részéről új anyag leadva, mert a bizottság úgy gondolja, hogy július 24-én a bizottság eredeti javaslatát az Európai Parlamentnek átadták, megkapta. És gyakorlatilag pusztán ezt a tényt fogjuk megerősíteni és ezt követően pedig azzal a politikai valósággal kell megbirkózni majd, illetve el kell fogadni ezt a valóságot, politikai realitást, hogy a koreperben megállapodás született, és akkor azzal az anyaggal kell tovább dolgozni a tanács és a parlament részéről. Akkor én mondja az elnök, ezt az álláspontot az Európai Parlament jogi szolgálata is elfogadta. Mi a Regi Bizottságban csak politikailag tudjuk támogatni ezt a parlament, más szerveinek munkáit nem tudjuk ellátni. Nos, megyünk tovább a hatos napi rendi pontra. Jelentés a bizottság eh, részéről, fehér könyvéről. Salvatore Karonnának adom meg a szót. John, is he here? Should be. Is Mr. Caronna, yes. Mr. Caronna is here? Can úr, itt van? Elnök asszony, nagyon röviden, csak hogy behozzuk az időt. Loan kolléga, a kollégák megkapták a, azt a jelentést a bizottság az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról. Jövő héten Kopenhágában a Nemzeti Közösség tárgyalni fog erről a témáról, hogy hogyan tud hatékonyan fel, közö, közösen fellépni annak érdekében, hogy csökkentse az éghajlatváltozás káros hatásait. Szükség van arra tehát, hogy közös fellépést eh, tegyünk meg, mert ez egy olyan valóság, amit egyhangulak eh, elismerték, mint egy, az egyik legnagyobb kihívás a következendő években az éghajlatváltozásnak káros hatásait az elkövetkezendő 50 évben fogjuk elszenvedni. Megnövekszik a hő, emelkedik a hőmérséklet, emelkedik a tengervíz szintje, ennek következtében erózió van, és ennek következtében az egészségügyi kihatások. Ez károkat okoz a szállításnál és a, töm- a közlekedésnél. Válaszokat kell adni ezekre a kérdésekre. Olyan intézkedéseket kell bevezetni, amelyek csökkentik a egyekházhatást okozó anyagokat. Másodszorban egy olyan alkalmazkodási folyamatot kell bevezetni, amelynek következtében jobban alkalmazkodunk az éghajlatváltozáshoz, hogy ne legyünk olyan sebezhetőek. A bizottság fehér könyve nagyon helyesen egy közös cselekvési tervet eh, gondolt ki, támogat nemzetközi intézkedéseket, amelyek ezt az alkalmazkodást elősegítik, és külön támogatja a fejlődő országokat. Tehát egy olyan stratégiát szeretne kidolgozni, amelyeknek révén az elkövetkezendő fejleményekkel meg tud harcolni. Úgy gondoljuk, hogy egy olyan stratégiával, amelyel alkalmazkodunk az éghajlatváltozáshoz, ez óriási nagy lehetőséget nyújt befektetésekhez. Olyan gazdaságok, ahol alacsony a széndiokszid kibocsátás, ahol hatékony az energiafelhasználás, az lehetővé teszi azt, hogy új fejlődési utakat nyisson meg, főleg ilyen válságidőszakban, mint amilyen a jelenlegi időszak időszak. Tudjuk, hogy az éghajlatváltozásnak eltérő lesz a hatása a különböző térségekben és a különböző társadalmi rétegekben. A déli térségek azok, amelyek legjobban ki vannak téve ezeknek a hatásoknak, illetve a hegyek, partmenti területek és a szigetek, és ne felejtsük el az ultraperiferiális térségeket. Az elkövetkezendő években tehát nagyobb különbség lesz a, különböző európai térségek között. Egy példát mondok, például az energia terén az lehet a jövőben, amikor is az esők, illetve a gletszerek olvadása miatt 50%-kal növekszik az energiatermelés Észak-Európában, és legalább 25%-kal csökken az energia, vízenergia termelése a déli országokban. Ugyanez vonatkozik az infrastruktúrák tekintetében. Majd lesz alkalmunk erről beszélni, nem szeretnék a részletekbe belemenni, de ki szeretném hangsúlyozni egy ilyen szakbizottságban, amelyiknek az a feladata, hogy elősegítse a kohéziót a különböző régiók között, hogy ez egy igen jelentős téma, nagyon fontos, és nagyon oda kell figyelni ki szeretnék hangsúlyozni két dolgot. Először is olyan politikákat kell ösztönözni, amelyek támogatják a, a magán és állami ö, befektetéseket, amelyek megfelelnek a jövőbeni kihívásoknak, és őszintén kell támogatni azt a bizottsági kezdeményezést, amelyik egy munkacsoportnak a létrehozását irányozta elő, amelyik foglalkozik ezekkel a ö, kérdésekkel, amelyekben bevonják a helyi hatóságokat is. Köszönöm szépen a kollégáknak már előre is a hozzájárulásokat. Thank you very much, Mr. Tremopoulos. Τρεμαπολούς κολέγα. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο και... Igen, köszönöm, ez egy igen komoly és átfogó jelentés, és most ezt megvitatjuk, és hozzá szeretnénk járulni ehhez az anyaghoz. Az anyag, a dokumentum úgy gondolom megfelelő irányba mutat és jó magam majd tenni fogok tenni néhány megjegyzést, kérem ezeket vegyek figyelembe. Például szeretnék beszélni a hármas pontról, ahol azt mondja, hogy szükség van arra, hogy azonnal cselekedni kell az változás. káros közvegyeményeit kivédendő, és megelőző intézkedéseket kell tenni. Hozzá szeretnék tenni valamit. Szeretném, hogy utaljunk egy jogilag kötelező jellegű eh, kérdése, mint ahogy korábban elhangzott, mert ez ebben az irányba mutat, ahogy a bizottság rámutatott. Azt szeretném ugyanakkor, hogy csökkenteni kell a, a üvegházhatást kiváltó gázok eh, kibocsátását, 1990-es szint alá. Ezt azért mondom, mert van, aki 30-40 százalékos csökkentést mondja el. Az Európai Unió elfogadja 30 százalékot, hogyha a többi ország ezt elfogadja. Ez szerepel a fehér könyv harmadik oldalán. ott, ahol a kibocsátás eh, csökkentéséről beszélünk, beszélni kell a kezdeményezések támogatásáról is, mert úgy gondolom, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezzel segítsük. Az erdő telepítéseket is meg kellene említeni, mert itt szó van különböző alkalmazkodás intézkedésekre, annak érdekében, hogy csökkentsük a negatív hatásokat, olyan intézkedések, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a régiók alkalmazkodjanak az új helyzethez, de nincs szó nemzeti programokról. 2013 utáni stratégiákról van szó, aztán később, és úgy gondolom, hogy ebbe be kell, ven, be kell vonni a partmenti térségeket és a szigeteket, mert őket nagyon komolyan érinti ez a kérdés. Aztán a hetes pontnál, ott, ahol szó van az infrastruktúrák fejlesztéséről, a szállítás, a közlekedésnél. Én úgy gondolom, hogy itt ki kell hangsúlyozni a vasút fontosságát. Ugyanis ezről van egy jelentés, és erről beszéltünk ma délelőtt a Környezetvédelmi Bizottságon, azért, mert a, a vasút az a, a kibocsátások 10%-át adja, és a legkisebb mértékben járul hozzá a környezet szennyezéshez. Tehát olyan intézkedéseket kell előtérbe helyezni, amelyen keresztül alkalmazkodhatunk az éghajlatváltozáshoz. Mindenképpen vidék és mezőgazdaság intézkedések is szükségesek. Obermeier úr parancsolja. Kommission hat richtigerweise erkannt, dass die Bewältigung... Elnök asszony, a bizottság jogosan ismerte el, hogy itt egy két megközelítés, kettős megközelítésre van szó. Először is csökkenteni kell a gázkibocsátást. Másodszor természetesen hozzá kell, illeszked, alkalmazkodnunk kell a, a tényekhez, illetve a klímaváltozáshoz, és enyhíteni a hatásokat. Ausztria nagyon közel van két atomerőműhez, Mohovcséhez és Temerinhez, és éppen ezért számomra különösen fontos itt most leszökezni, hogy az atomenergia az sem az alkalmazkodásnak nem felel meg, sem pedig a kárenyhítést nem szolgálja a hulladék kérdése és az, azok, az által okozott veszély rendkívül nagy, a költségek iszonyatosak, az atomenergia egyszerűen túl veszélyes lehetőség, és a közegészségügyre is veszélyes. Másik felvetés. A nagyobb együttműködés az Alpok országokban az Alpokra különösen súlyos kihatással van a felmelegedés, a gletszerek és a hó is olvadnak, amely eh, lavina veszélyt okoz, fokozott lavina veszélyt okoz. Természetesen Európa más részein is ezek a problémák eh, jelentkeznek, de az Alpok egyben egy komoly európai vízválasztó is. A Pó folyó például onnan ered, és az olasz vízellátás egy komoly része. Tehát ez egy nagyon fontos alkalmazkodási intézkedéseket vet fel. Sőter asszony, köszönöm. Azt gondolom, hogy amit az előző hozzászóló mondott, az rendkívül érdekes volt, és úgy gondolom, hogy olyan dolgokban kell gondolkoznunk, amely a mi kompetenciánkba tartozik itt a Regionális Fejlesztési Bizottságban. A kohéziós politika hogyan járulhat hozzá a klímaváltozás kivédéséhez? Tudjuk, hogy elég sok mindent lehet itt elérni. Tudjuk, hogy jelenleg a pénzek oroszlán része környezetvédelmi szempontból negatív vagy rossz projektekbe megy. Hogyha erre mi rámutatunk és megváltoztatjuk, akkor a, a, már is eredményeket értünk el. Rámutatunk arra, hogy vannak olyan régiók, például az Alpok, amelyet veszélyeztet a globális felmegedés, csak úgy, mint a tengerpart melletti területeket, illetve a szigeteket. Tehát meg kell vizsgálnunk a kohéziós politika szerepét a klímaváltozásban. És azt, hogy hogyan tudjuk ezt a szerepet megváltoztatni, hogy ez inkább pozitív, semmint negatív legyen. A másik dolog az az, hogy helyi szinten is meg kell vizsgálni, hogy mit lehet tenni. Tudjuk, hogy a helyi önkormányzatok komolyan megpróbálnak elgondolkozni a fenntartható fejlődésen, és komolyan tesznek érte. E, ebben a bizottságban is tudatában kell lennünk ennek. A helyi bizottságok, a helyi hatóságok és a regionális e, hatóságok e, az Agenda 21 keretében támogatásunkra érdemesek. Emellett ennek a szakbizottságnak arra is rá kell mutatnia, hogy vannak ezek a pozitív példák, amelyeket érdemes máshol is leutánozni. A véleményben szintén említik, hogy a Regions 2020, a Régió 2020 tanulmány mennyire fontos, amely arról szól, hogy mely régiókat érinti legjobban a felmelegedés, illetve mennyi embert érint ez a felmelegedés. Ha a jelenlegi tempóban mennek tovább a dolgok, akkor annak tényleg szörnyűek a hatásai bizonyos régiókra, nem csak a biológiai sokszínűség szempontjából. Ez a tanulmány rámutat olyan területekre, azonosít olyan földrajzi területeket, amelyeket komoly veszély fenyeget. Ezt is bele kell vennünk a véleményünkbe. Köszönöm szépen, és akkor én megragadnám ezt a lehetőséget, mielőtt Nisztorolinak úr, úrnak megadnám a szót, hogy valóban a különböző európai szakpolitikák hozzájárulása a gyengéje ennek a dokumentumnak, tehát a politikák, a szakpolitikák hozzájárulása, erre, erről beszélt Schröter asszony is, Van Nisselrooy úr. Köszönöm. Az előadó által elmondottak miatt, tehát probléma van. Úgy gondolom, hogy megfelelő módon racionálisan kell gondolkodni itt a regionális fejlesztési bizottságban és A tagállamoknak cselekedniük kell. Van egy zöld könyv, volt egy zöld könyv, amelyik a regionális kohézióról szólt, Tudjuk nagyon jól, hogy ezeket a dolgokat mondjuk, de a gyakorlatban mindez nem létezik. Én szeretnék valami konkrétabbat eh, kidolgozni, hogyha azt akarjuk, hogy ez valóban a gyakorlatban is megvalósuljon. Így gondolom, hogy mindenképpen a, a vidéket, a régiókat, a városokat be kell vonni a folyamatba főleg ami a partmenti térségeket illeti, azok a városok, akik a partok mentén vannak, nagyon eltérő valóságok vannak Európában. Azaz Európa 2020 jelentés dokumentum rámutatott arra, hogy mennyire sebezhetőek a, régiók, a városok az éghajlatváltozással szemben. Azt mondhatjuk, hogy ez a jelentés jó irányba mutat. Igen, valóban. Ugyanakkor figyelembe kell venni a régiók és a régiók politikájának az alapjait is. Ez olyan, mint a karácsonyi pulyka, ugyebár? Mert honnan teremtjük elő a pénzt a karácsonyi pulykára? Mindenki akarja a karácsonyi pulykát, de a pénzt meg kell teremteni. Nos, nálunk ugyanez a helyzet. Milyen pénzügyi eszközök állnak rendelkezésre? Meg kell nézni, nem szabad, hogy Bianco csekket adjunk, pontosabban kell itt fogalmazni, úgy gondolom. Azt mondtuk, hogy módosítani kell valamit, amennyiben akarunk valamit módosítani a Regionális Fejlesztési Bizottságnál, mert hogyha nem célozzuk meg pontosan, hogy mit akarunk, akkor nem fogunk célt érni. Az Európai Szolidaritási Alap nem túl rugalmas, ezt tudjuk. Vannak olyan eszközök, amelyekkel igenis tudunk hatni, például a erdőtüzek utáni erdőtelepítésekhez. De úgy gondolom, hogy mindenképpen rugalmasabban kell eljárnak. Az elnök asszony és említette, hogy amikor előjön megint az éghajlatváltozás kérdése, akkor mindenképpen fel kell mérni, hogy milyen eszközök állnak rendelkezése annak érdekében, hogy ezekből kiindulva megoldásokat tudjunk kínálni. Megismétlen tehát, pontosabban kell fogalmazni, mert több ezer jelentés született ezen a témán, és azt mondhatjuk, hogy itt jön egy ezer egy, egy, egy számú jelentés, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy pontosabban fogalmazzunk. Köszönöm szépen, Beszet úr, következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A fehér könyvről szólva, én úgy gondolom, hogy a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésének az kell, hogy kimondja, hogy az éghajlatváltozás elleni harc az egy prioritás kell, hogy élvezzen a regionális politikán belül. Nem csak egy eh, szek szektorról van szó, a, vagy egy az, valamilyen iparágról van szó, amely érinti az éghajlatváltozás, nem mindenkit érint globálisan, és mindenképpen oda kell figyelni a regionális politikákban is. És eh, van egy kérdés, mégpedig, hogy milyen eh, klímával kapcsolatos tervek vannak a régiókban. Úgy gondolom, hogy mindenképpen egy globális, koherens politikát kell létrehozni, amelyik a regionális fejlesztés minden egyes aspektusát érintik a gazdasági fejlesztést, a közlekedést, a biodiverzitás védelme, a mezőgazdasági termelési módszereket érinti, az urbanizmust, és így tovább. Én úgy gondolom, és szeretném kihangsúlyozni, hogy a regionális éghajlati tervek ki kell dolgozni, és ezek kompatibilisek legyenek a kopenhágai eh, tervekkel, és ezek legyenek a regionális politika motorjai. Köszönöm, mondja elnök asszony. Sean Kelly eh, lesz az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is úgy gondolom az utóbbi egy-két év során egyre inkább látjuk az éghajlatváltozásból adódó problémákat. Hazám ügyében például a közvélemény drámai módon másképpen értékeli a helyzetet. Például nemrég árvíz volt nálunk, az elöntött helyek egyre terjednek, sok helyen volt árvíz, ahol addig sosem, és az emberek egyre inkább elfogadják, hogy ez, ez nem egy véletlenszerű száz évente előforduló esemény, hanem igenis az éghajlatváltozás következménye. Tehát kialakul egy olyan helyzet és közhangulat világszert, hogy valamit tenni kell, már pedig globális problémára globálisan kell cselekedni, és Európa járjon élen, remélve, hogy a többiek majd követnek bennünket. A megújuló energiáknak a kiaknázása egyre többek fejében megjelent, és egyelőre viszont nem gazdaságos. Úgyhogy ezért is körültekintőnek kell lenni. A kutatás fejlesztésbe kell eh, komoly összegeket befektetni, mert még nem kellően dolgoztuk ki ezeket a megoldásokat, és még rengeteg kutatást kell, és minél gyorsabban elvégezni. A közlekedés, a szállító eszközök kérdése is óriási probléma, mert a járművek száma országúton és sinen és a következő 10-15 év során nem csökkenni fog, hanem megduplázódik. Tehát még akkor is, hogyha a fogyasztás sokkal gazdaságosabbá válik, az nem hoz megoldást. És a kutatás fejlesztésbe ezért is óriási összegeket kellene eh, beletenni még hozzá gyorsan. Aztán Azt mondjuk, hogy az épületeknek a fűtése egy másik komoly probléma terület, akár 50%-ban felelhet a kibocsátásért az épület fűtés. A mezőgazdaság ügyében is meg kell vitatni egy kérdést. Hajlamosak vagyunk a mezőgazdaságnak neki támadni, mint hogyha ott lenne a fő kibocsátási forrás. A földet művelők tevékenységét is tiszteletben kell tartani, felvilágosításra van szükség, és nem szabad, hogy ezt az ágazatot közben tönkre tegyük. Az utóbbi két nap során a parlamentben láttam olyan plakátokat, amiből arról értesülünk, hogy ha kevesebb húst fogyasztunk, kevesebb a felmelegedés, vagy kisebb lesz a felmelegedés. Miközben a világ sok táján éheznek az emberek. Úgyhogy meg kell találni a közös nevezőket az értelmes megoldásokat. Végül az atomenergia ügyében. Én egy olyan országból érkezem, ahol az atomenergia puszta megemlítése is már eh, agyonlövéshez vezethet, hiszen annyira a Csernobil frázban él az ország. És hogyha Angliát és Franciaországot megvizsgáljuk, azt hiszem Franciaországban 58 atomerőmű működik, és mi pedig EU szinten komoly szakpolitikát kellene, hogy kialakítsunk. Ne érzelmi alapon vizsgáljuk, hanem sorakoztassuk fel a racionális érveket és ellenérveket. Tehát nem arról van szó, hogy majd a hamu eső betemet bennünket, hanem ehelyett hideg fejjel gondoljuk végig, hogy milyen lehetőségeink vannak. És ez különösen érvényes a mezőgazdaság, illetve az atomenergia kérdésére. Elnök asszony! Köszönöm, Sam. Úgy látom, nincsen további hozzászólási igény. A módosítási határidők december, illetve határidő december 10-e dél. Vegyék komolyan ezt, kollégák, ez nagy feladat, komoly kihívás. Érdemes határidőre elvégezni. A regionális politikába így tudunk beleszólni a, az változás kapcsán, és be kell bizonyítanunk, hogy szakpolitikánk éghajlatváltozás szempontjából és klímabarát. Úgyhogy december 10 dél a határidő. Most javaslom, hogy holnapra halasszuk a hetedik napi rendi pontot, akkor több időnk lesz. Mert most már sietni kell, és megkezdjük a koordinátorok ülését. Aki nem vesz részt a koordinátori ülésen, az kérem, hogy hagyja el a termet. És holnap kilenckorra